Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. Nem tud mindenki végig maradni, ami azt jelenti, hogy azonnal kezdjük meg a munkát. Üdvözlöm Önöket, mindenkit, aki el tud jönni. Örülök, hogy vissza jöttek, meglehetősen jó prezentációkat hallottunk. 24 tagállamból érkeztek a kollégák, három tagjelölt ország, Albánia, Montenegro és Törökország, és Norvégia is jelen van, képviselő van, tehát eh, ezek az, ők az európai gazdasági térséghez tartozóak ilyen értelemben vannak jelen. Üdvözlöm egyébként, nagyon jó képviseletünk van az osztrák parlament részéről, hiszen ők adják az elnöket. Julian Bogner Strauss asszony, aki a nők és családügyi minisztériumot, ifjúsági minisztériumot vezeti, illetőleg a biztos asszony Vera Jurova, aki az igazságügyért, fogyasztókért és a nemek közötti egyenlőségért felelős, az osztrák parlament is jelen van, Reinhold Lopatka, aki egy albizottságot vezet, amely felel az EU ügyekért a Nemzeti Tanácsban, illetve a Szövetségi Tanács is képviselő van, Christian Buchmann nevében mindkét kamara jelen van. Üdvözöljük az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökét, Lukas Csakért, az Régiók Bizottsága is jelen van, Barbara Dudenasszony személyében, aki a CIVEX eh, bizottságot vezeti, és várunk a szakértőnkre, Joachim Alumuniára, és szeretnék emlékeztetni, hogy évente egyszer találkozunk legalább az interparlamentális bizottságon belül, amit itt az Európai Parlamentben alakítottunk ki. Szokás szerint egyszer találkozunk, mint mondtam. Ezúttal az Európai Unió parlamenti dimenzióját szeretnénk erősíteni ezzel a szervezettel, a nemzeti és európai parlamentek együttműködése formájában egy közös felelősségünk van az Európai Unió polgárait képviselve közösen alakítjuk Európa jövőjét, Európa, az Európa házat és ekközben az Európai Unió alapvető értékeit kívánjuk megvédeni, és hát valamennyien közvetlenül választottak vagyunk, és ezáltal a polgárok hangjaként vagyunk jelen az Európai Unió döntéshozatali folyamatában. A felelősségünk még az is, hogy elszámoltassuk a kormányainkat, az és a párbeszédet vigyük tovább magunk között, a parlamentek között, mint mondtam, ilyen szellemben. Ezzel szeret, mutatni szeretnénk azt is a polgároknak, hogy bennünket megválasztottak, és éppen ilyen alapon az Európai Unió jövőjét alakítani tudjuk, és van is rá befolyásunk. Az Európai parlament és önök az Európa jövőjéből kíván vitát folytatni. Hol állunk ebben a vitában? Há, az Európai Unió szintjén sajnos három egymástól független trendről vitatkozhatunk. Nyilvánvaló egyrészt az Európai Bizottság egy ö, ö, fehér könyvvel indul, és Jean-Claude Juncker beszédére is hivatkozhatunk, tehát van egy bizottsági szint, mint mondtam, itt konkrét javaslatok születtek már, ez nem csak vita szintjén van, de van egy vita, és időnként az Európai Tanács szintjén is születnek döntések, és az Európai Parlamentben is folytatjuk a vitát, az eszmecserét arról, hogy hogyan alakuljon az Európai Unió jövője. 2017-es jelentés is megszületett már, és hát évről évre készítünk egy jelentést, és ebben igyekszünk összefoglalni az eddigi vitákat, amelyeket lefolytattunk. Örülünk annak, hogy az a biztos asszony eljött, illetőleg Jean-Claude Juncker a beszédében, az éves beszédében szólt erről a témáról, arról, hogy hogyan eh, tudunk egy közös kül- és biztonságpolitikát vinni, eh, és sok időt eh, szántunk a döntéshozatal ellentmondásaira és lehetőségeire, itt a tanácsot is figyelembe kell venni, illetve az ombudsman intézményével is foglalkoztunk, és ha harcolunk valamiért, ami az önöknek a mindennapi kenyere, az európai parlament és az önök párbeszéde, ezen megyünk tovább, ezen a vonalon úgy biztos vagyok abban, hogy ezt a munkát tovább kell vinnünk, végig kell vinnünk, hogy a parlamentek eleget tudjanak tenni az elvárásoknak, és itt most azok a kollégák jöttek össze, akik a jelentéseket is készítik az említett kérésekben. Egyébként a mai vita alapján tovább tudunk haladni a megkezdett munkával És mielőtt szót adok a vendégeinknek, tájékoztatni szeretnék gyakorlati részletekről is, de hát látom, hogy kiosztottak önöknek dokumentumokat, papírokat. Ezeken kérhetnek hozzászólási időt is, jelezzék kérem ezt nekünk amennyiben ki hozzá kívánnak szólni, és akkor annak függvényében, hogy hányan kértek szót, megrendezzük, majd megszervezzük ezt a vitát, hogy mindenki lehetőséget kapjon. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kapnak szót természetesen. Először Bogner Strauss asszony kap szót. Miniszterasszony, köszönöm szépen, kedves EFKA bizottsági elnök asszony, Hübner asszony, Jurova asszony, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhetek az osztrák elnökség képviseletében önök közé egy mai vitán az Európa jövőjével kívánunk foglalkozni, az Európai Bizottság bizottságai és nemzeti parlamentek bizottságai közötti párbeszéd rendkívül fontos, hogy erősítsük ezt a párbeszédet, hogy a jövőbeli problémákkal foglalkozni tudunk. Ausztria üdvözli az Európai Parlament aktív szerepét és hozzájárulását a vitához, amelyet az Európai Unió jövőjéről folytatunk. Az Európai Parlament magas szintű vitái rendkívül fontosak, hogy meg, során meg, és ezek során megkívánjuk ismerni azokat a víziókat, jövőképeket, amelyeket ki, be kívánunk tölteni. Turbulens időszakokban élünk, és az Európai Unió nem immunis ezekkel a turbulenciákkal szemben tartozunk egy őszinte vitával a polgárainknak, hogy mit tudunk jobban tenni, sőt, jobban kell tennünk bizonyos dolgokat, hogy garantálni tudjuk az egységes, békés Európa vívmányait. Szeretném megradni az alkalmat, hogy röviden bemutassam az osztrák elnökség véleményét arról, hogyan képzelik ezt a jövőt, és mi hogyan tudunk hozzájárulni Európa jövőjéhez és a sikerhez. Európa, amely véd, a motónk, ezzel a migráció kihívására is gondolunk. Szeretnénk biztosítani a versenyképességet és az európai szomszédságot stabilizálni. Ezek közös kihívások, amelyekkel sürgetően foglalkozni kell, hogy visszanyerjük polgáraink bizalmát. Az első prioritás a biztonság és a migráció. Keményen dolgozunk ezen, és elkötelezetten, hogy haladni tudjunk a Salzburgi vita rámutatott arra az elkötelezettségre, amelyet az Európai Bizottság mutat a határvédelem területén, és úgy gondolom, hogy ennek a területnek elsőbséget kell adnunk. Látjuk, hogy szeretné, szükség van arra, hogy elmélyítsük a kapcsolatokat az afrikai kontinens országaival. Jövő héten a tanács ezzel a témával tovább foglalkozik, és egy közös európai menekültügyi rendszert kívánunk kialakítani, és bízunk abban, hogy számos elemében ennek az új rendszernek haladni tudunk. A második prioritás egy digitális egységes piac projektje, erre is rendkívül nagy szükségünk van. A digitális szolgáltatások, a digitális üzleti modellek egyre fontosabbá válnak méghozzá rendkívül gyors ütemben az európai digitális üzletet meg kell könnyítenünk, hogy innovatívak tudjunk lenni. A harmadik terület abból indul ki, hogy a biztonságos Európai Unió csak egy biztonságos szomszédság körülményei között működik. A nyugat-balkáni országok EU tagságának vízióját fenn kell tartani, egy konkrét EU perspektívát kell kínálni számukra, világos kritériumok alapján, amelyek összefüggenek az egyéni, az országos teljesítményeikkel, és amely alapján megéri nekik haladniuk. Világossá kell tenni, hogy az Európai Integráció projektje nem teljesülhet be a régió teljes befogadása nélkül. Intenzív vitákat folytatunk a több éves pénzügyi keretről, és szeretnék megoldást találni a tárgyalások során valamennyi felmerülő kérdésre, de foglalkoznunk kell a brexit és az Egyesült Királyság kiépítésével. Erősíteni kell a polgárok bizalmát és részvételét, mindenek előtt a fiatalokra gondolunk. Az Európai Bizottság fehér könyve dolgozik azon, hogy egy jövőképes víziót dolgozzunk ki, az Európai Uniónak mindenek előtt nagy kérdésekkel kell foglalkoznia, ahol közös megoldásokat tudunk kínálni. Amit a legtöbb ember nem akar, az egy olyan Európa, amely beleszól minden apró kérdésbe, ahol a régiók és a tagállamok sokkal jobban tudnak döntést hozni. Éppen ezért a szubszidiaritás elvét meg kell erősíteni, ahol csak lehet. Üdvözöljük a task eredményeit, amely szubszidiaritással foglalkozott és a szubszidiatési konferencia november 11-én, 15-én lesz Bregenzben, ahol bemutatják az eredményeket. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen jellegű reform egyszerűbbé teszi a polgárok számára, hogy befolyásolják az Európai Unió agendáját más tagállamokhoz hasonlóan mi is keressük a polgárokat, konzultálni akarunk velük, és ezek rendkívül értékes inputot kínálnak ezek a konzultációk számunkra, és ez az Európai Uniónak is hasznára válik, és segít abban, hogy alakítsuk Európát. Szeretném hangsúlyozni ifjúsági miniszterként, hogy a fiatalok Európára, a fiatalok Európára gondolnak, és ez a munka még nem fejeződött be folytatnunk kell a munkát, egy erősebb eh, Európai Unióra van szükségünk, és meggyőződésem, hogy ezt eh, nap mint nap eh, folytatnunk kell ezt a munkát. Ami még fontos, az az, hogy a fiatal emberek a jelent is alkotják az Európai Unióban. Ő nekik nagyon fontos, hogy érezhető eredményei legyenek a, mint például az Erasmus programnak, az európai integrációnak. Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy a fiatal emberek sokkal inkább európainak érzik magukat, mint bármelyik más korcsoport. Tudjuk, hogy a Brexit népszavazáson a fiatal emberek ö, nagy többségben emellett, a maradás mellett szavaztak. Az én országban azt látjuk, hogy a fiatal osztrákok több mint 80%-a európainak érzi magát. Ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy a fiatal emberek hangját meghalljuk és figyelembe vegyük. Elnökségünk alatt fontos lépéseket tettünk ebbe az irányba. Hmm. A bécsi miniszterek, ifjúsági miniszterek ülésén szeptember elején fontos lépéseket tettünk és a fiatalok képviselői is jelen voltak, akik találkozhattak a miniszterekkel, hogy fontos kérdéseket vitassanak meg, amelyek a számukra a legfontosabbak. Hölgyeim és uraim, az alapvető politikai vita a 2019 májusában csúcsosodik ki a választásokon. Óriási kihívásokkal szembesülünk addig is, ezekkel foglalkoznunk kell. Éppen ezért örülök annak, hogy meghallgathatjuk azt a prezentációt, amely Európa jövőjével foglalkozik. Köszönöm szépen, miniszter asszony, és rögtön rá is térhetünk a biztos asszony felszólalására. Madame Jurova, tessék, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy eljöhettem ma, és olyan megtiszteltetésben részesülök, hogy beszélhetek erről a témáról Európa jövője? Hát ki tudja. De elgondolkoztam azon, hogy ezt hogyan is fogalmazzuk meg, ezt a gondolatot. Először is Európa jövője a kezünkben van, és fontos, hogy minden felelősséget felvállaljunk, ne csak a jelenért, hanem a jövőért is és ma délelőtt már volt egy klímaváltozási eszmecserénk, amely ugye a jövő generációkat érinti, de most nekünk kell maguknak cselekednünk ezen a téren. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy hatékony és gyakorlatias megoldásokat alakítsunk ki, amelyek eljutnak az európai polgárokhoz, amelyeket megértenek az európai polgárok, és amelyek megfelelnek az ő követelményeiknek. Az emberek szükségleteit kell figyelembe venni, a légkört, az uralkodó légkört, a polgárok azt mondják nekünk, hogy nem szeretik ezt az instabilitást, ezt a bizonytalanságot, amelyet éreznek. És meg kell mondanunk nekik az igazságot, őszintének kell lennünk velük. Azt hiszem, hogy az igazság egy olyan fogalom, amivel nagyon sok politikus nem operál, ugyanis van, vannak igenis olyan dolgok, amelyek igenis stabilak, ezek az alappillérek és azok az alapelvek, amelyekre az Európai Unió épül, és ez az az igazság, azok az igazságot, amelyekkel dolgozunk nap mint nap, és ezt meg kell magyaráznunk a polgároknak, hogy miről van szó. Terrorizmus, éghajlatváltozás, a migráció, a nagyon gyors technológiai változás, a rasszizmus, a szélsőségesség, Ezekkel van dolgunk a mai napon. A fenyegete, fenyegető tényezőknek ez a listája, és azt láthatjuk, hogy nagyon sok európai termék, de sok esetben, más esetekben a külvilágból importáltuk ezeket a fenyegetéseket. Mind a kettővel foglalkoznunk kell. Ami a saját termékünk, talán azzal könnyebben tudunk kezdeni valamit, hogyha az emberek bizalmát élvezzük, azonban a másik oldal kockázatait is figyelembe kell vennünk, a másik világokból érkező fenyegetéseket, és a külső fenyegetettségek ellen az a legjobb eszköz, hogy összefogjunk, és minden tagállam együttesen dolgozzon a megoldásokon, a demokraták minden országban, remélhetőleg a jövőben is itt lesznek a parlamentben, ők a nagy befolyással bíró emberek, nagyon fontos a civil társadalom és a polgárok bevonása is, hiszen itt egy inkluzív, egy bevonó jellegű folyamatról van szó. Nagyon nehéz feladat ez a belső és a külső fenyegetések ellen egyformán kell harcolnom. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, de szerintem a polgárok, a, a politikusoknak ez már nincs teljes mértékben a kezében, hiszen én valahogy ezt úgy képzelem el, hogy valahol a fejünk fölött van a digitális szféra, ami már a realitásokba tör be, és nagyon sokszor ellenünk is fordul, ugyanis nagyon sok erő, új tényező úgy gondolja, hogy a digitális szféra egyszerűen egy törvényen kívüli szféra, egy dzsungel, egy, egy olyan vad terület, amely egyszerűen fenyeget minket. Most papír nélkül beszélek, a következő választásokról szeretnék beszélni. A mi választásunkról egy európai igazságos választási folyamatot szeretnénk látni, autonóm és a pluralitáson alapuló folyamatot Európában. Az Európai Unióban minden választási folyamat egyszerűen egy rendkívüli helyzetet jelent mindig. Új kockázatok, új fenyegetések támadnak minket. Hol látjuk a legnagyobb kockázatokat? a magán ö, szféra, a magán, a személyes jellegű adatokkal való visszaélés. Többen azt mondják, hogy ez egyszerűen a veszőparipánk, ez az adatvédelem itt az Európai Unióban, ez személyes privát vélemény lehet, de ugye már megvan az adatvédelmi rendeletünk. A Cambridge Analytica és a Facebook ügy számomra majd, hogy nem science fiction tudományos fantasztikum világába tartozó kérdés volt, hogy egyszerűen arról volt szó, ugye, hogy egy gazdasági szereplő, egy vállalkozás betört ő emberek magán szférájába, adataiba, 80 millióról beszélünk a világban, tehát valaki egyszerűen betört ebbe a magán személyes térbe, és visszaélt ezekkel a magánszféra, nagyon személyes szférába tartozó adatokkal, amelyeket személyesen mi miránk tartozó adatoknak tekintünk, és politikai kampány célokra használják, használták fel ezeket ugye a kereskedelemben, már hozzá vagyunk szokva ehhez a jelenséghez, hiszen mindannyian a cél, céljai, a céltáblában állunk, hiszen folyamatosan figyelnek minket az algoritmusaikkal a vállalkozók, vagyis nagyon könnyű célpont vagyunk a kereskedelem területén, mint fogyasztók, de hogyha én ezt a kereskedelmi manipulációt nem veszem meg, úgymond, tehát nem figyelek ezekre a reklámokra, ez teljesen más dolog, mint hogyha egyszerűen bombáznak egy politikai kampányjal, hogy egy bizonyos politikai pártot politikusra támogassak, politikus támogassak, és elképzelhető, hogy egy adott nagy befolyással bíró el, állam elnökére is akár szavazhatok, most nem mondok ki konkrét nevet. Tehát a Cambridge Analytica esete megmutatta, hogy mikro targetingről is szó lehet, tehát nagyon komoly személyes megcélzottságról, és ezeken az adatokon alapuló kampányok is már léteznek. És hogyha ez így van, akkor azt hiszem, hogy nem lehet legális, igazságos, nyitott választási folyamatokról beszélni innentől kezdve tehát a magánszféra, a magánadatok védelme, a második kockázat, a manipulatív tartalmak, a hamis hírek, a dezinformáció, a harmadik kockázat, a kiberbiztonság, a kiberfenyegetettség, a kibertámadások. Ugye elmondtam, hogy a választási időszakban mindig rendkívüli helyzetet élünk meg, és ezért a tagállamokat mindig arra kérjük, hogy szervezzék meg az erőiket, akár a jogszabályaik, saját jogszabályaik megváltoztatásával is, hiszen az Európai Uniónak nincs ilyen kompetenciája, és biztosítsák a tagállamok azt, hogy ezek a választások, az európai választások a politikai pluralizmus jegyében fognak történni, és az autonóm szavazás kell garanálni. Ez a csomag, amiről most beszélek önöknek, ezzel azt gondolom, hogy a politikai pluralizmus jobb oldalon, bal oldalon, a konzervatívok oldalán, demokratikusok oldalán, stb. demokraták oldalán mindenkinek meg kell, biztosítani kell azt, hogy hozzáfér a szavazóihoz. A politikai kampány szabályokat online is szeretnénk kialakítani, hiszen a politikai kampányok szinte egyre inkább az internet nem szeretnénk cenzúrát semmilyen formában, nem szeretnénk ö, hamis ö, hír korrekciókat, a dezinformáció fogalma nagyon fontos a számunkra, hogy ezt definiáljuk. Tehát, hogy itt manipulatív szándékkal terjesztett információkról van szó, most nincs előttem szó szerint a definíció. Remélem, hogy ezt a csomagot komolyan veszik mindannyian. Ez tulajdonképpen egy kinyújtott kéz az együttműködésre. A három fenyegető tényezőt minden tagállamban kezelni kell, ezt kérjük, illetve egy hálózatot is szeretnénk létrehozni, amely Európai Uniós szinten működik, és a tagállamokat arra hívom fel, hogy a képviselőket jelöljék ki az Európai Unió miért aktivizálja magát ezen a területen? Ahogy említettem önöknek, a választói szférában a kompetenciánk nagyon-nagyon korlátos. Ez a tagállami szent kompetencia területbe tartozik. Nekünk az adatvédelemben erőteljesebb a kompetenciánk, ez igaz, de képzeljék el, azt, hogyha ezek a választási folyamatokat károsítja ez a folyamat egy-két-három tagállamban, akkor egész Európában probléma lesz. Ez egy olyan téma, amely az Európa jövője nagy témájába szintén beletartozó téma. Hölgyeim és uraim, ezt szerettem volna megosztani önökkel, és sajnos nem tudunk erről most érdemben beszélni, pedig ezek nagyon-nagyon érdekes és nagyon aktuális témák, különösen az új tendenciák, az új kockázatok, új, vívány, ö, ö, új ö, kihívások kapcsán fontos, hogy beszéljünk, de én azt gondolom, hogy együttesen igenis ö, nyerni fogunk, és Európát ki tudjuk menteni ebből a kritikus helyzetből. Igen, a mi szakbizottságunk nevében biztosítom önt, hogy együttműködünk a választásokat megelőzően. Most pedig az osztrák parlament beli barátaink következnek, Rainer Oplatka kezdi a sort. Tisztelt elnök asszony, miniszterek, kollégák, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, köszönöm Hübner asszonynak ezt a meghívást a szakbizottsági ülésre, hogy itt Európa jövőjéről beszéljünk. Ami a jelentés tervezetüket illeti ezen témában, nagyra értékelem ezt a jelentést, de nem teljes mértékben a tagállami és az európai szint közötti viszonyrendszer sokkal fontosabb téma, mint amennyi említést ez kap a jelentésben, erre még később visszatérek. Azok a kihívások, amelyeket tagállami szinten nem lehet megoldani, nyilvánvalóan Európai Uniós szintre tartoznak természetesen, és egyetértek azzal a tényel is, hogy az Európai Uniós projekt különösen az Európai Unió előnyei nincsenek jól kommunikálva, itt javításra van szükség tagállami szinteken, illetve az Európai Unió működése, intézményi működése is fontos tudatosításra szorul. Az osztrák parlament tíz éve demokrat, demokrácia workshopokat tart, amelyek ennek az a célja, hogy a fiatalokat megismertesse a demokrácia alapjaival, illetve az Európai Unió legalapvetőbb elveivel. Évente tízezer fiatal vesz részt ezekben a műhely munkákban, a parlamentünkben, mind az öt párt, az osztrák parlament minden, mind az öt pártja képviselteti magát, és több mint százezer fiatalnak volt lehetősége, hogy közvetlenül ö, ö, megélhesse a parlamentet és tájékozódhasson. Az Európai Unió előtt álló kihívások szerintem egy közös nevezővel bírnak. Ezeket a kihívásokat egy intézmény nem tudja megoldani. Nagyon fontos, hogy az európai, a tagállami, a regionális és a helyi szintet szorosan összekapcsoljuk. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy az európai projekt továbbfejlődhessen, illetve ahhoz is, hogy az európai polgárok bizalmát visszanyerjük a tagállami parlamenteknek nagyon fontos szerepe van ebből a szempontból, és ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy a további európai integráció számomra csak akkor lehetséges, hogyha a nemzeti parlamentek természetesen az európai parlamenttel közösen felvállalják az Európai Uniós napirendet, agendát, megtárgyalják a, az ifjúsági politika kihatásait a fiatalok életére. Ausztriában az Európai Parlament tagjainak nem csak ahhoz van joguk, hogy szakbizottsági üléseken részt vegyenek, hanem a mi tagállami parlamentünk ülésein is részt vehetnek. Ehhez joguk van. Tehát van egy folyamatos párbeszédünk az európai parlamenti képviselőink között és a saját parlamenti képviselőink között Bécsben, illetve a polgárokkal is folyamatosan dialógusban vagyunk. Szeretném még megemlíteni a szubszidiaritás task force-ot, ez, megvan, ez megemlíti a jelentésük is, és én tagja vagyok ennek a külön bizottságnak, ennek a task force-nak szeretném kiemelni, hogy noha tagállami parlamenti tagokból áll ez a szakbizottság, a régiók bizottságából és a bizottságból, azonban ennek a munkának mégis sokkal szélesebb kihatása van a többi intézményre is, és az Európai Parlament is érintett ebben. Azt hiszem, hogy válságidőkben a helyes irányba tettünk lépést ebben a bizottságban, hiszen egy, egyrészt az Európai Uniót erős, erősítettük, másrészt a szubszidiaritás és az arányosság elvét is. De ezek nem kölcsönös, kölcsönös kizárólagos viszonyban vannak egymással. Most úgy gondoljuk, hogy a Task Force jelentése fontos figyelmet követel meg, és ennek a faluapja is, hiszen ez mindenkit érint az Európai Unióban, és fontos, hogy jobb képet kapjunk arról, és jussunk egyességre arról, hogy mit jelent az, hogy arányosság és szubszidiaritás. Ezért fontos, hogy komolyabb szerepet játszunk a nemzeti és a regionális parlamentekben. Véleményem szerint még nincs európai démosz, európai identitás még nem létezik, nincs európai útlevelünk, tagállami útleveleink vannak, és a nemzeti parlamentek a valós demokratikus legitimitás forrásai az Európai Unióban. És a tagállami parlamentek tudását fel kell használni, például a zöld kártya bevezetésében hogy e, legyen esélyük a parlamenteknek arra is, hogy pozitív szerepet kapjanak. Ne csak a sárga kártyánk legyen, legyen zöld kártyánk és pozitív szerepünk. Ugye Sebastian Kurz az, a, bécsi parlamentnek, Angela Merkel pedig a német parlamentnek tartozik elszámolásra, és meg kell magyarázniuk, hogy mit jelent Európa. Az Európai Unió lehet, hogy tévedek, de véleményem szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament nem ö, veszi észre a realitásokat. És itt a szubszidiaritás kulcs szó. Ez a Maastrichti szerződés alapfogalma és a Lisszaboni szerződésben a tagállami parlamenteknek ö, került, jutott erősebb szerep, de a az ígéreteket nem tartották be. Nagyon fontos, hogy a gyakorlatban is lássuk erőteljesen ezeket az alapelveket. A delegált jogi aktusok óriási száma a szubszidiaritás ellenébe hat, és a korai figyelmezteté rendszer ellenébe hat. Most 104 van már, korábban csak 30 volt. Tehát ez a rossz út. Először is a szubszidiaritást hangoztatjuk folyamatosan, másrészt pedig folyamatosan delegált jogi aktusokat látunk. Fontos az, hogy lássuk, hogy Európa hol akadály és hol segít. Mivel ennek a különbizottságnak tagja voltam, ezért engedjék meg, hogy ezt a szakbizottságot és ezt az előadót arra kérjem, hogy ne csak a Task Force kilenc, a, a határozat tervezet 9-es bekezdésével kapcsolatos munkáját vegye figyelembe, hanem az egészet. Én szerintem a további vitákban a mi munkánk konstruktív lesz Európa jövője témájában. Az Európai Parlamentnek a nemzeti és a regionális parlamenteket igenis fontos partnereknek kell tekintenie, és így juthatunk el, így juthatnak el közelebb az európai polgárokhoz. Ez a jelentés is azt mutatja, hogy önök most nem ezt teszik, és az önök kezében van a további döntés. Köszönöm szépen. Most pedig Christian Bók következik. Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, miniszterek, hogyha az Európai Unió jövőiről beszélünk, pontosabban szólva az Európai Unió sikeres jövőjéről, akkor a polgároknak nem csak támogatniuk kell az EU fellépéseit, hanem bizalommal is kell lenniük azt gondolom két aspektus nagyon fontos. A megfelelő döntéseket kell hozni, és közelebb kell hozni Európához, Európát a polgáraihoz. Mit is jelent? Hát semmi sincs közelebb, mint a nemzeti parlamentek. A demokratikus kontroll az Európai Unióban fontos, és a nemzeti parlamentek valahol a, a, a fontos szerepet játszanak az Európai Parlament szempontjából is. Az Európai Unióról tartott beszédében elmúlt évben Jean-Claude Juncker rámutatott egy ambiciózus vízióra Európai jövőjével kapcsolatban egy egységesebb, erősebb, demokratikusabb uniót tűzött ki célul. Juncker elnök úr elmondta azt is, hogy az Európai Uniónak egy demokratikus ugrásra van szükségre előrefelé. Demokratisabbá kell tenni, és a nemzeti parlamenteket jobban be kell vonni Európa munkájába. Az Európai Szövetségi Tanács megfelelő bizottságának elnöke két aspektusra szeretnék kitérni, amit feltétlenül fontosnak tartok az Európai Unió jövője szempontjából. Egyrészt a nemzeti parlamentek a bevonása és a regionális a helyi ügyek jobb figyelembevétele fontos szerephez juthat ezen a területen. A régiók bizottságának sok évig voltam tajla, tagja, az ECON bizottság helyettes elnöke, és be kell látnom, hogy itt kulcs szerep jut a régióknak a gazdasági fejlődésben, és ezt figyelembe kéne venni az EU jogalkotásában is. Ausztriában, mint más számos tagállamban is azt látjuk, hogy az ő ügyekben mm, fontos, és az Európai Parlamentnek megvan a megfelelő szintje, a Szövetségi Tanács rendkívül fontos szerepet játszik az EU jogalkotási tervezetének vizsgálatakor. Egyébként vizsgáljuk a véleményeket is, hogy ezek milyen hatással vannak az EU jövőbeli fejlődésére. Egyébként pedig a szubszidiaritás elvét mindig is figyel, komolyan vettük, és mindig előkelőjét foglaltuk el az értékelésekben. A parlamenti meghallgatásokon, amikor Európa jövőről beszéltünk, és a Régiók Bizottsága keretében Bécsben szerveztünk egy konferenciát ebben a kérdésben. A szubszidiaritás fontos prioritása az osztrák kormánynak, mint asszony is elmondta. Erőteljesen támogatjuk az unió fejlődését, tegyünk kevesebbet, de hatékonyabban a mottonk ezen a területen. Itt a nemzeti gyakorlatok alapján elmondhatjuk, hogy érezhetően hozzá tudok járulni az említett vitához. Számos vitát követően EU szinten fontos előfeltétele a gyümölcsöző vitának, hogy kölcsönösen megértsük egymást a szubszidiaritás elvének értelmezésében. A Blatka barátom említette ezt a témát. Az elmúlt néhány év arra mutatott rá, hogy az érem mindkét oldalát látni, látni kell. Vannak szakpolitikai területek, ahol európai szinten kevesebbet kell tenni, és jobban be kell vonni a nemzeti parlamenteket. Másrészt pedig vannak olyan területek, ahol többet kell vinni európai szintre, külső határok védelme, migrációs politika, védelmi politika, versenyképesség, digitalizáció, stb. A szubszidiaritás azt jelenti, hogy kevesebb Európát, ahol ennek nincs sok értelme, de több Európát, ahol fontos politikai területeken nagyobb erőfeszítésekre van szükség. A szövetségi tanács részt vesz a szubszidiaritás és az arányosság elvének gyakorlati átültetésében az, az osztrák tartományoknak is fontos szerep jut, éppen itt a regionális parlamentek és kormányok is beleszólásra rendelkeznek. Tájékoztattuk az állami parlamenteket, és tájékoztatjuk is folyamatosan az Európai Unió törvényi kereteinek változásáról. Így lehetőséget adunk nekik arra, hogy kommentálják az eseményeket. Úgy gondolom, hogy ezeket mindenképpen figyelembe kell venni az nemzeti parlament szintjén is, és azt gondolom, hogy ez a döntéshozatalban is megmutatkozik a nemzeti parlamentek fokozottabb bevonása párbeszédet feltétel az EU intézményei és a nemzeti parlamentek között, de ebbe be kell vonni a helyi és regionális szintet egyaránt. Annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek szerepét a jövőben erősítsük, bizony egyes kihívásokat meg kell oldani. A kooperáció és a koordináció az őses nemzeti parlamentek között, illetőleg másrészt az EU intézményei között kibővítendő és kitágítandó. Egyébként pedig a nemzeti parlamentek jogosítani, eh, jog, parlamenti jogosultságait erősíteni kell, hogy ellenőrizzenek és proaktívabb módon léphessenek fel. A Green Card példája már felvetődött például a fokozott jog, jogalkotási indítványozás keretén belül. Köszönöm szépen. Köszönöm, Christian. Luca Javier, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság elnöke. Szól hozzá, parancsoljon elnök úr. Thank you so much, uh, Madam Chair, for this invitation. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívtak. Igen, tisztelt uh, miniszter, uh, nemzeti parlamenti képviselők. Nagyon örülök annak, hogy részt vettek a jól időzített vitában, miután meghallgattuk Juncker úr beszédét az unió helyzetéről és látjuk, hogy mennyire szükség van egy európai költségvetésre. Örülök, hogy jelen vannak a nemzeti parlamentek képviselői is, és úgy gondolom, hogy fontos szerepet játszanak a nemzeti parlamentek az Európai Unió narratívájának alakításában a következő hónapokban. Az EU számos probléma esetében a fekete bárány vagy a bűnbak szerepét játsza, amikor új kihívások jelentkeznek, és Biztos asszony is említette, hogy gazdasági, szociális, környezeti, technológiai, demográfiai és politikai kérdésekben is felmerül ez a minta. Itt mindenképpen lehetőséget kell kínálni eh, arra, hogy megvitassuk a kérdéseinket, de komoly surlódásokat láttunk itt a nemzeti keretek között is. Az Európai Unió 70 éve működik ilyen módon, és úgy gondolom, hogy eh, az együttműködés nagyobb prosperitást kínál, amennyiben felelősség teljesen tesző. mindenkinek megfelelő szerep jut ehhez. Szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy az Európai a mi bizottság fontos szerepet játszik abban, hogy alakítsuk ezt a jövőt, és az Európai Bizottság szerepét is üdvözöljük. 2017-ben elfogadtunk egy jelentést, amelynek én vagyok az előadója, a, a régiók bizottságára gondolok, és, és szeretnénk erősíteni a szerepünket az Európai Unió alakításában. Úgy gondolom, hogy visszaigazolhatjuk a legfontosabb reflexiókat ebből a jelentésből, amikor Európa jövőről beszéltünk. Európának szüksége van arra, hogy úgy egyensúlyt találjunk egy fejlesztő, egy nyitott Európa irányába, és egy gondoskodó Európa a másik oldalon. Képesnek kell lennie Európának arra, hogy megvédje az embereket, és a lehetővé tegye a polgárok részvételét az alakításban en három fővonal jobban aknázzuk ki az összes szakpolitikai területen a Lisszaboni szerződés lehetőségét, az euró övezet megerősítése és a civil részvétel erősítése oly módon, hogy a szubszidiaritás elvét fokozottabban alkalmazzuk. Itt nem csak vertikális, hanem horizontális értelemben látjuk ezt is. És a 11. cikket komolyan veszek a részvételi demokrácia szempontjából. Az ECE, a, e, a, a régiók bizottsága lehetőséget kapott arra, hogy bemutassuk Juncker úrnak a mi elképzeléseinket, és így hozzájáruljunk a fehér könyvhöz, amelyet Európa jövőről írnak. Egy EU keretében folyó vitát kezdeményeztünk, amely érinti mind a 27 tagállamot. Itt a konzultációkba bekívánjuk vonnani a polgárokat, a polgárok sokat beszéltek a stratégiáról, egyébként Euróbarométer is egy hasznos eszközt adott a kezünkbe, hogy felmérjük a polgárok végzési véleményét. Itt van, az összes tagállamba elmentük, meghallgattuk a véleményeket, és a nemzeti civil társadalmak különböző komponenseit vontuk be ebbe a vitába. Itt több ezer képviselőt kerestünk meg, akik szervezeteket képviselnek. 2017. júliusában egyébként erre hivatkoztak, és végül pedig mi szerepet kaptunk, ahol eh, a polgárok konzultációja eh, minden eh, oda vezetett, hogy megrendeztek egy európai polgárpanelt, és Macron elnök úr, egyébként a tanács is támogatta ezt, és egész Európából érkeztek a polgárok, ahol fontos kérdéseket vitattak meg, amely a vita egyébként online keretek között volt, de egyelőre nem látjuk még az eredményeket, már az Európai Bizottság sokat befogadott a mi elképzeléseink közül, de meggyőződésem, hogy a polgárok panelja fő öt nagy kérdést határozott meg. A fő kérdés az, hogy Nyilván nem meglepő önök számára a munkahelyi teremtés, a szociális szövet megőrzése, immigráció, környezet és biztonság, ez az öt nagy téma a polgáraink még mindig csalódottak gyakran az EU-ban, de azt is tudják, hogy a nemzeti dimenzió nem tudja számos esetben megoldani a kihívásokat. Ez egy óriási elvárást is jelent, és ennek eleget kell tennünk. Nagyon fontos az, hogy a polgáraink fellépést várnak tőlünk, konkrét cselekvést, tudatni kell a polgárokkal, hogy merre haladunk tovább. A következő hónapokban a választás majd rámutat arra, hogy a polgárok mit várnak tőlünk. Ez azt is jelenti, hogy 2018 után az intézményi felépítményt is eh, nek abba irányba kell dolgoznia, hogy a polgárok véleményének jobban eleget tegyünk el. Itt erősíteni kell a struktúrált együttműködést. Beszélünk arról is, hogy hogyan alkossuk ezt, közösen ezt az Európát. A következő kérdés most az, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a polgárok azt érezzék, hogy ők vannak a, ők vannak a, a projekt szívében és az információhoz való hozzáférés nagyon egyszerű korunkban. Online elérhető az összes törvénytervezet az EU részéről, hozzá lehet szólni ezekhez, konzultálni lehet, stb. A polgárok ezt el is ismerik, de másrészt azt is látják, hogy az intézmények és közöttük egyre nagyobb a távolság. Egy kollektív reflexióra van szükség ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, ezt a témát. És külön figyelmet kell fordítanunk a fiatalokra, és hogyan tudjuk Európát attraktívvá tenni a fiatalok számára Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a bizottságunk a hatodik évfordulóján egy programot indítottunk, amelynek a címe Genuine Renaissance. Egy újjászületésről beszélünk, az Európai Unió újjászületésről beszélünk. Azt gondolom, hogy az Európai Unió számos polgár elvesztette ezt a közös sztorit, nem érzik magukat az Európai Unió szerves részének, de azt gondolom éppen a válságok időszaka ez, amikor új születés felé indulhatunk el, egy új, új kreatív gondolatokra van szükség ehhez. Az oktatás, a kultúra, a szolidaritás, a kreativitás, az interkulturális perbeszéd legyen ennek a projektnek a középpontjában egy óriási, egy fantasztikus gondolatot érzelmekké, szenvedélyekkel átalakítani. Ez a mi feladatunk, ez a nagy kihívás. Éljünk a lehető legjobban a Lisszaboni szerződés adta lehetőségekkel. Igyekezzünk megvinni a polgárainkat. Úgy gondolom, hogy mai napon óriási lehetőségünk van arra, hogy a nemzeti parlamentekkel megvitassuk ezt a kérdést, hiszen nekik fontos szerep jut a tagállami szinten a vita alakításába. Ők az építőkövei az Európa jövőjének, tehát tehát a nemzeti parlamentek, és a nemzeti parlamentekkel való együttműködést keresni kell a következő években. Nyilvánvaló, hogy alapvető fontosság a következő hónapok, látjuk a naptárat, Brexit márciusban, májusban a csúcs, nagyszövőben és utána a választások, megint csak májusban és bármilyen óriási gondolataink is vannak intézményi szinten, egy dolog mindenképpen fontos, hogy nem fogunk tudni haladni a demokratikus részvétel nélkül, és ennek meg kell mutatkoznia a májusi választásokon. Az a feladatunk valamennyiünknek, hogy az európai projektet megvédjük, nem a mai problémák jelentkeznek csak, hanem meg kell védenünk azt is, amit elértünk az elmúlt 70 évben. Be kell látni, hogy Európa a legjobb hely, ahol dolgozhatunk és ahol élhetünk. Ahogy Benni mondta néhány nappal ezelőtt, mi Európa a legjobb dolog, amit ajándékként adhatunk a gyerekeinknek. Európa sokat fejlődhet, de is arra ügyeljünk arra, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket, és ez, és arra is gondolnunk kell, hogyan látnak kívülről bennünket. Kívülről továbbra is egy egységes, innovatív modellt látnak az, in, az innovatív integrációra, és úgy gondolom, hogy száz, száz éve van vége, és ezt ünnepeljük is az első világháborúnak, gondoljuk arra, hogy mit sikerült azóta elérni. Végül pedig szeretném összefoglalni, elnök asszony, szeretnék visszatérni az intézményi keretekhez. Négy dolgot gondolunk. Az egyik az, hogy az Európai Parlament szerepét erősíteni kell alapvető párbeszéd formában a nemzeti parlamentekkel. Ez lehetőséget kínál az újfajta egyensúly vagy kiegyensúlyázásra, amely jelentkezik napjainkban, például a tanács vonatkozásában. A második alapvető fontosságú, hogy megvédjük és garantáljuk az Európai Bizottság szerepét. A harmadik, úgy gondoljuk, hogy eh, ami a tanácsot érinti, egy egyre eh, egyre inkább a minősített többségi szavazás irányába kell haladnunk és amit elfogadtunk, az legyen a normalitás, ami pedig a migrációs vitát illeti, a biztonságról folyó vitát illeti, ami Líbiát, vagy bármit illeti, hogyha egy döntés megszületett, akkor ennek az összes, a tanács összes tagjának eleget kell tennie és reagálnia kell arra, amit elfogadtak. Végül pedig úgy gondolom, hogy szükség van arra, és többen gondoljuk úgy, hogy szükség van arra, hogy fokozottabban bevonjuk a helyi hatóságokat és a civil társadalmat, azok képviselőit a konzultatív bizottságokba, tehát a három intézménybe, tehát az egsb a Régiók Bizottságába is. Köszönöm szépen. Mi folytatjuk a munkát, és továbbra is szövetségesként számíthat ránk a következő 60 évben, amikor Európát építjük. Köszönöm szépen, most pedig a Régiók Bizottsága következik. Tudán asszony, németül szeretnék beszélni, bele ez egyszerűbb a számomra. Tisztelt Hübner asszony, kedves afkóbeli kollégák, mindannyiukat köszönt a régiók bizottsága elnöke Karl-Heinz Lamberts nevében is. Sajnos Lamberts elnök úr egyéb intézményes kötelezettségei folytán ma akadályoztatva van, és mielőtt még az Európai jövője témára rátérnék, engedjék meg, hogy két mondattal reagáljak a Task Force témájára, ami az imént elhangzott, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma Régiók Bizottsága felszólította ezt a különbizottságot, hogy a tanácsban a jogalkotói, jogalkotási folyamatot tegye átláthatóbbá. Ez Európában és a tagállami parlamentek számára is fontos. A nemzeti tagállam, tege, te, parlamentekkel közösen ezután azt a mandátumot kaptuk, hogy a helyi, regionális és a nemzeti szintet erősítsük, erősítsük. A régiók bizottságában célként tűzzük ki, hogy a jelentés hasznos ajánlásait végrehajtsuk. És most Európa jövőjére térnék rá. Valóban az Európa jövőjével kapcsolatos vita nagyon fontos, aktuális, nem csak az európai választások tükrében jövőre. A nemzeti és európai uniós szintű Európával kapcsolatos vita, de a régióinkban és a városokban folytatott vita heves, de gyakran elég brutálisan őszinte is, hiszen nincs orientáció, nagyon nagy a zavar, ez egyre erősödik a polgárok körében, és ezt mindenféle populisták szívesen lovagolják meg, bűnbakokat keresve bennünk. A jelentésben megint csak azt láttuk, hogy különböző politikusok azt az üzenetet kapják, hogy át kell gondolni Európát. Igen, új elképzelésekre van szükségünk, de nem kell újra feltalálnunk Európát. Amit felépítettünk, az jó, és azoknak a hosszadalmas eljárásoknak az ellentmondásossága, amelyeket gyakran az Európai Unió gyenge pontjának tekintenek, ez igenis inkább Európa erőssége, hiszen csak kompromisszumban tudunk együttműködni, és ez időigényes, türelemigényes, energiaigényes folyamat, de ez a kölcsönös bizalom alapját is megteremtésére ma nagyobb szükségünk van, mint bármikor. Minden Európai Uniós intézmény, de a civil társadalom és a nemzeti kormányok, sok párt, tudósok és a kultúra szereplői tesznek javaslatokat arra, hogy hogyan lehet Európát átláthatóbbá, demokratikusabbá tenni, nem utolsó sorban a polgárokkal folytatott párbeszéd folyamán. Ez már egy jó kezdet. A régiók bizottsága gyakran kérte azt, hogy a helyi és regionális szerveket vonjuk be ebbe az európai vitába, hiszen így tudjuk elérni az európai polgárokat és az európai projekt számára, így tudjuk mobilizálni az embereket. Ebben javulnunk kell mindannyiunknak. Világossá kell tennünk azt, hogy az Európai Unióban milyen megoldások lehetségesek és melyek nem de javulnunk kell abban is, hogy a félelmeknek, az aggályoknak megfeleljünk, a bírálatokat meghallgassuk, és konstruktívan használjuk föl, és azt hiszem, hogy ez minden szinten közös felelősségünk. Az, e, e- az európai polgárok, e- a polgárok Európája, a jövő Európája, ez a mi 2020-ig tartó programunk jelszava, a polgárokkal való párbeszédet arra szeretnénk felhasználni, hogy megújítsuk ezt a folyamatot, és a helyi és regionális szinten lehetővé tegyük a felelősség felvállalását. Ezért teljes mértékben egyetértek a jelentés egyik központi kijelentésével, miszerint szükség van egy erőteljesebb európai hallgatóságra, nyilvánosságra ilyen formában tudjuk demokratizálni Európát, illetve egyetértek azzal is, hogy egy európai demokrácia, európai identitás követel meg több európai képzés és egy derivatív, participatív demokrácia. Fontos, hogy ezeket az elemeket egyúttal, egy időben fejlesszük. Véleményem szerint itt csak a politikai felelősség határozott cselekvésére lehet gondolni. A helyi és a regionális testületek központi szerepet játszanak a polgárokkal való párbeszédünkben. Azt kell megmutatnunk, hogy minden európai döntés egyúttal helyi, lokális döntés is, és minden helyi döntés európai dimenzióval is bír. Ezért az Európai Uniónak a politikai olyan politikai döntésekre kell fókuszálni, amelyek közvetlenül érintik a polgárok életét, például a kohéziós politika, a konkrét projektekkel, a vidékfejlesztés, a munkahelyteremtés, az emberek biztonsága egy globalizált és egyre kaotikusabb világban ezek a feladataink, és ebben az összefüggésben szeretnék néhány tevékenységet kiemelni az, a Régiók Bizottsága részéről. Tegnap Lamberts elnök Tarani parlamenti elnök jelenlétében a városok és a régiók szempontjából tartott helyzetértékelő beszédet, és mind a két politikus egyetértett abban, hogy szükség van a demokratikus legitimációval bíró intézményekbe való bizalmat visszaépíteni, hiszen meg kell akadályozni az európai projektet a szétrombolásból, a régiók bizottsága összeállított egy átfogó öm, állásfoglalást, amelynek az a tárgya, hogy hogyan építsük fel a bizalmat. Ebben az Európai a Régiók Bizottsága tagjai felsorolják azokat a területeket, ahol csak helyszíntű feladatmegoldást lehet elképzelni, a menekültek migrációjától kezdve az éghajlatváltozás elleni harcig. Ennek a véleménynek az előkészítése során több mint 170 tagunk folytatott párbeszédet a polgárokkal, és több mint 40 ezer polgár vett ebben közvetlenül részt, vagy az interneten. Több mint 22 ezer ember töltött ki egy online kérdőívet, és egy mobil applikáción keresztül is megoszthatták velük a, velünk a gondolatainkat. És Lamberts elnök úr tegnap elmondta, hogy most már konkrét javaslatokat kell tennünk a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt a párbeszédet tartósá tenni, és nem csak az európai választások előtt, és nem a reprezentatíva képviseleti demokrácia konkurenciájaként, hanem kiegészítésképpen. És a polgárok bizalmát újra és újra meg kell nyernünk. Azt is biztosítani kell ehhez, hogy azok, akik részt vesznek egy ilyen dialógusban, igenis kapjanak visszajelzést, lássák, hogy van eredménye ennek. A Régiók Bizottságaként összefogunk a civil társadalom szereplőivel és a szociális partnerekkel is, akik az a gazdasági és szociális bizottságokban hallatják a hangjukat, és ilyen formában tesztelhetjük azokat a munkamódszereket, amelyek hatékonyak, és kedves kollégák, az önök intézményének is hasznára válhat ez a tevékenység. A következő hónapokban konstruktív lesz az együttműködésünk, természetesen 2019 májusa utánra is kell gondolni. A dialógus, a bizalom kulcsszavak, a dialógus bizalmat és közelséget teremt, és gyakran a helyi szinten megválasztott emberekben van a polgároknak a legnagyobb bizalom, és Európának mindenütt be kell bizonyítania, hogy közel van, az Európai Uniós politika territoriális aspektusait kell figyelembe venni, és konkrétan helyileg kell cselekedni a a csereprogramok, a helyi szintű Európai Uniós projektek, a kulcsai a bizalomnak, nagyon fontos, hogy Európa demokratikus legyen, világos legyen, világosan állásfoglaljon a közös értékeink mellett. A különböző szintek szereplőinek bizalmon alapulóan kell együttműködniük, és jó például elő járniuk a polgárok számára ilyen formában tudjuk az Európai Unió polgárai bizalmát visszanyelni, illetve azt a meggyőződést erősíteni, hogy demokrácia a legjobb forma az együttműködéshez. Köszönöm szépen, Duden asszony. Mielőtt ö, rátérnénk a mi vitánkra, Kinez Almuniasnak adok szót. Ez egy szakértői perspektíva lesz, amit meghallgatunk. Thank you very much for inviting me. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, elnök asszony, örülöm, hogy jöttem. Számomra ez nagyon érdekes, nem csak nekünk persze, hanem az összes európainak. Örülök, hogy meghallgathatom a gondolatokat, a hozzászólásokat. Azt szeretném elmondani önöknek, hogy én hogyan látom ezt a vitát Európa jövőjéről. Szinte lehetetlen a jövőt megjósolni, ezt tudjuk, és főleg napjainkban még bonyolultabb ezt a kérdést felvetni, de kötelességünk, hogy foglalkozunk a kérdéssel, hiszen óriási kihívásokkal szembesülünk, tisztázni kell a gondolatainkat, és el kell mondanunk, mit várunk a jövőtől európaiként, éppen a fiatalok érdekében. És egy sor dolog kerül itt szóba, és a kihívások nagyok. Ezekkel nekünk boldogulnunk kell. Az európai projektnek vannak problémái. Nem emlékszem olyan kemény vitákra az európai projekt lényegét tekintve, mint amivel most szembesülünk számos országunkban és ez szóba is kerül a parlamenti választások kampányaiban, és számos tagállamunkban azt látjuk, hogy problémák vannak a demokráciával, vannak az Európai nem, ugye itt Európai Uniós tagként és nemzeti demokráciaként is vannak ö, olyan problémák, amelyekről egy néhány év azt hittük, hogy már nem merülnek fel, még az ifjú demokráciákban sem, mint az én országomban sem, és komoly turbulenciák alakultak ki a nemzetközi jogban is. A polgárainkról azt kell tudni, hogy bizonytalanságban élnek, ezzel szembesülnek, és komoly nehézségeik, aggájaik vannak. Számos európai országban azt is tudni kell, hogy fokozódik a polarizáció a társadalmon belül, a politikai vitáinkban, és ez a két pólus a viták során megosztja a polgárainkat azokra, akik félnek a jövőtől, másrészt pedig azokra, akik félnek attól, hogy visszacsúszunk. Úgy gondolom, hogy Európa projektként azok oldalán áll, akik félnek a visszacsúrlászástól, és egy jobb, biztonságosabb jövőt akarnak építeni. A polgárok jobb védelmet akarnak, de ha védeni akarjuk a polgárainkat, akkor a legjobb módja ennek az, hogy az európai politikusok, közfelelősséget vállalók, a társadalmi vezetők jobb védelmet biztosítsanak egy jobb jövőben Természetesen meg kell beszélnünk, hogy ez hogyan történjen konkrétan. Azt láthatjuk, hogy európai szinten egyre nagyobb közféra alakul ki. Sokan azt mondják, hogy nincsen európai demosz, ez, ezzel egyet is értek, ott még nem tartunk, de ennek ellenére éppen a pénzügyi válság után, meg az azt követő válságok után, meg most is ezt mondhatjuk el, hogy egy egyre inkább európai jellegű vitákban veszünk részt, amelyek közösek a tagállamaink számára, és ki az, aki részt vesz, a, nem csak az Európai Parlament persze, de a parlamentek általában, és ide tartoznak a nemzeti parlamentek is, ezért nagyon hasznosak az ilyen jellegű találkozók, a politikai pártok is résznek ebben a vitában. Egyelőre inkább nemzeti szinten, semmint európai szinten. Az Európai Parlament intézményi szempontból fontos lenne, és elég erőssé kell válniuk a politikai pártoknak, hogy ugyanaz a szinten működjenek, ahol éppen az intézményi viták is folynak. Erről már sok éve beszélünk. Aztán a civil társadalom, a hálózatok is egyre nagyobb szerephez jutnak. Ez nehezebbé teszi a vezetők életét, hogy úgy mondja, nehezebb ma vezetni, mint 20-25 évvel ezelőtt úgy gondolom én. Éppen ezért erős vezetőkre van szükség, erős vezetésre van szükség, ha Európát akarunk építeni, de olyan vezetőkre, akik hajlandóak a párbeszédekre, aki nem olyan vezetőkre van szükség, akik rákényszerítik másokra, amit szeretnének. Ez egy első gondolat volt mi a két fő fejezete ezeknek a megfontolásoknak, hogyha közös jövőről beszélünk. Egyrészt van ennek egy intézményi aspektusa ennek a jövőnek, egy néhány percben szeretnék az intézményi reformról beszélni. Elolvastam a jelentést egyébként, amit elfogadott a parlament ebben a témában, és igen, csak odafigyellek erre a jelentésre, hogy úgy mondjam, és Ramon Hauregi jó barátom fogja bemutatni ezt a jelentést. Az intézményi változások mm, természetesen mm, sürgetőek, de azért nem annyira, hogy gyorsan megcsináljuk a szerződés módosításait. Én arra gondolok, hogy az, intéz, az alkotmány szerződés elbukása után nehézségek alakultak ki, és Gondoljuk a nizai szerződésre is, ezzel is egy uniót igyekeztünk előkészíteni, akkoriban 2004-et követően, és inkább azt nézzük meg, hogy mi van a mostani szerződésünkben, a mostani, a mostani szerződés keretében, milyen lehetőségeink nyílnak. Én teljes mértékben támogatom, hogy használjuk a passzárral az áthidaló záradék lehetőségét. Ez egyébként a jogi szövegben szerepel, ez a lehetőség túl kevésbé használtuk, megerősített együttműködésre is szükség van, ezt fokozottabban kéne használni. Szerintem még több kellene a megerősített együttműködésből, mert ez a legjobb módja annak, hogy új irányba haladjunk, és ne halogassuk a dolgokat. Európai Tanács szintjén nem feltétlenül szükség az egyhangú döntés, döntéshozat. Arra én úgy gondolom, hogy egyetértek azzal, hogy az Európai Tanács intézményként túl nagy hatalomhoz jut, túl nagy befolyáshoz jut a szerződés értelmében. Az Európai Unió intézményi architektúrája nem talált jó egyensúlyt, az er- mert az Európai Tanács túl nagy szerepet játszik, bár elismerem azt is, hogy a kulcsfontosságú stratégiai megállapodások és orientációk kidolgozására szükség van az állam és fők részéről, de az nem lehet, hogy ők jogot alkotnak, aztán eldöntik, hogy hogy hajtsák végre, kinek kell elfogadni a döntéseket, ők fogadják el a döntéseket, és utána a végrehajtás is náluk. Ez túl sok egyszerűen úgy nem képesek minősített többségben dönteni egyelőre, és ez egy mm, fontos döntéseket akadályoz, vagy lassít meg, amelyekre feltétlenül szükség van, de szerintünk több minősített többség lenne szükség a döntéshozatalban. Mindenek előtt munkaerőpiaci és adóügyi kérdésekben a közösségi módszert kell alkalmazni inkább, mint a kormányközi módszert és az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti párbeszédet erősíteni kell, ezt már az előttem szólók is erősítették, ezzel csak egyet tudok érteni. Igen, így, így ezek az intézményi változások, amelyek mellett beszélek. Én öt pontot szeretnék megemlíteni szakpolitikai területen, ahol döntésekre van szükség, hogyha Európa számára egy jobb jövőt akarunk alakítani, nem szabad elhal, elhalasztani a jövőt. Egyrészt ki kell teljesíteni a gazdaság és monetáris uniót, most nem vagyok a menetrendek ellen, de túl sok időt szánunk talán a vitákra, egyszerűen arról van szó, kiigazításokra van szükség, természetesen az irányításban a pénzügyminisztereknek megvan a maguk szerepe az euróvezeten belül, fontos lépéseket kell tenniük, és jó kapcsolatokat kell kialakítani az e, belépők és a kilépők között, hogyha a britek már nem tartoznak közénk, akkor látni kell, hogy szükség van e, arra, hogy az euróövezet tagjai ne e, ignorálják a jogokat és az aggályokat és problémákat. És nem mondhatjuk azt, hogy az euró nem lesz az Európai Unió pénzneme, de természetesen akik nem készek csatlakozni, vagy nem készültek fel eléggé, azokat bátorítjuk, de kényszeríteni nem lehet. Az Európai pa- az Európai Pénzügyi és Monetáris Unió, Gazdaság és Monetáris Unió parlamentje, ez egy kérdés, amiről lehet gondolkodni, de úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek kell megtalálni azt a módját, hogy az erővezet kérdéseit kezelje, anélkül, hogy megossza ezt az intézményt, és jobban kell figyelnünk arra, és az hogy a, és a parlamentnek megvan az a joga, hogy megfelelő hatásköröket követeljen magának az európai szemeszter értelmében. Itt nem csak a bankunióról beszélünk, itt nem csak a fiskális kapacitásról beszélünk az euróvezet tekintetében, ez is fontos önmagában, de összességében a növekedésről, a felzárkóztatásról beszélünk, a versenyképességről beszélünk, az innovációról, munkahelyteremtésről, jól működő egységes piacról, és ez a ezek fontos dolgok, és megkövetelik, hogy lefolytassuk a legfontosabb vitákat, nem csak a tanács szintjén, nem csak a bizottság szintjén, nemzeti szinten is meg kell ezt vitatni, a biztosoknak is megvan a szerepük, az Európai Parlamentnek viszont mindenképpen részt kell vennie ebben együtt a nemzeti parlamentekkel, és figyelemmel kell kísérni az európai szemeszter ajánlásének végrehajtását és azon kormányok esetében felelősséget kell megkövetelniük, amelyek nem ültetik át azokat az ajánlásokat, amelyeket tettek, ami az összes európai számára fontos. Természetesen meg kell beszélni az európai bevándorlási politikát is és hát itt a terrorizmus témája is felmerül. Ez talán a legfontosabb téma, amely aggasztja a polgárainkat, és sikerült haladni természetesen. A, szem, jobban szembe tudunk szállni a terroristákkal, de szinte alig sikerült haladni annak meghatározásában, hogy hogyan működjön egy európai migrációs politika. A polgárok azt várják Európától, az Európai Uniótól, hogy ezt oldjuk meg. Nem csak a szubszidiaritás kerület itt szóban, mert ez a legnagyobb kihívás pillanatnyilag. Ez biztonsági kérdés is, és kockázatot jelent összességében a demokráciánkra nézve, ezek nagyon fontos feladat. A politikai erőre, szándékra, akaratra, vezetésre van szükség, de a politikai vezetés itt a parlamentben és a nemzeti parlamentekben is azt jelenti, hogy meg kell vitetni az európai kihívásokat, ki kell alakítani a megfelelő többségeket, anélkül persze, hogy egy oldalon rákényszerítenünk bárkire másra is, demokráciára van szükség, a demokrácia egy többszintű kihívás valamennyiünk számára, nem csak demokrácia deficit, amit feltételezők itt vagy ott, vagy nem, a demokrácia egy közös probléma valamennyi európai szint számára, amikor politikai cselekvésről beszélünk. Ez azt is jelenti, hogy át kell alakítani, újra fel kell építenünk a bizalmat az intézményeinkkel szemben, mert az elmúlt években sok minden elveszett ezen a területen. E, bizonyos területeken, országokban javítani kell a helyzetet, új pozitív perspektívákra van szükség, ebben tettük is lépéseket, gazdaságilag sikerült haladni, ezt fenn kell tartani, de a bizalom a legfontosabb érték, amivel a polgároknak rendelkezni kell Európa irányába. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tíz ember jelentkezett szólásra. Én nagyon fontos, hogy jól gazdálkodjunk a rendelkezésre álló időnkkel, úgyhogy következő öt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 Litvánia az európai projekt sikerét szeretné látni hosszú távon. 64%-a a polgároknak nálunk támogatja az Európai Uniót, de amikor 2014-ben bizottsági szakértőként tevékenykedtem, akkor nagyon világosan megneveztem a problémákat a jövőben. A Brexit csak az egyik nagyon fontos ébresztő volt az Európai Unióban. Fontos a külső határok védelme, és ez nagyon megoszt minket Európában. Mi azt szeretnénk, hogy az európai projekt hosszú távon fennmaradjon, mint sikertörténet, és hogyha ezt szeretnénk, akkor ne felejtsük el a brit történész Tonhen szavait, aki azt mondta, hogy a különböző politikai erők gyakran feltűnnek, Most nagyon komoly dezintegrációs fenyegetéssel kell szembenéznünk. Az Európai Uniót a múltban is és most is úgy értelmezik, hogy egyenlő tagállamok uniójáról van szó, amelyeket a közös értékek tartanak össze. A mi országunk nem szeretne transnacionális listákat a választáson, mivel ez nem biztosítaná a megfelelő felelősségi körök felosztását, és nagyon fontos, hogy befolyással bírjunk az Európai Uniós választásokban. Amikor külpolitikáról beszélünk, vagy adóügyekről, nagyon fontos a szubszidiaritás elve, és amikor a minősített többségi szavazás kiterjesztéséről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy Juncker bizottsági elnök az évértékelő beszédében azt javasolta, hogy minősített többséget kellene alkalmazni az adóügyekben és más területeken is bizonyos derogációkkal. Nos, ez az aspektus meg kell beszélnünk, mert ez föderalizmushoz vezetne, és a kis tagállamokat megfosztaná a befolyásolási lehetőségeiktől. Mint említettem, 64% támogatja nálunk az Európai Uniót, azonban nagyon sok felmérés azt mutatja, hogy a polgárok nem érzik azt, hogy az Európai Unióban meghallják a hangjukat. Fontos, hogy elemezzünk, a javaslatokat elemezzük, kelet- és közép-európai országok javaslatai ne vesszenek el, hiszen mi nagyon sokszor hangoztatjuk azt, hogy a nyugat-európai országok kényszerítenek minket, vagy kényszerítenének minket bizonyos lépések megtételére, Kelet-Közép-Európában a polgárok nem szeretnének másodrangú polgárok lenni. Úgy gondolom, hogy minden tagállamnak egyformán meg kell hallgatni a hangját, az Európai Uniós döntéseknél fontos a nagyobb demokratikus visszakövethetőség, elszámoltathatóság, és a társadalmi problémákra kell összpontosítani. Kedves kollégák! Az osztrák, olasz, magyar és szlovák hangot és más országok hangjait is meg kell hang, hallgatni, fenntartható megoldásokat kell találnunk az Európai Unió jövője szempontjából. Ez fog minket erősíteni. Köszönöm szépen. Jó Leinen következik az Európai Parlamentből. Elnök asszony, kedves kollégák, nagyon-nagyon örülök ennek a vitának mivel az Európai Unió jövőjét csak közösen tudjuk megszervezni, az Európai Parlament ezt önállóan nem tudja elvégezni ezt a feladatot, és egy nemzeti parlament sem felelhet meg ennek egyedül. Ez egy közös ügyünk, azt hiszem, hogy minden előttem szóló ezt már kidomborította. Azért jelentkeztem, mivel sajnos négy órakor a Környezetvédelmi Szakbizottságban tárgyalják a katowicei klímakonferenciával kapcsolatos jelentésemet, és ott lesz szavazás. Több mindent szeretnék elmondani. Javier elnök úr is elmondta azt, hogy egy kicsit szem előtt tévesztettük azt, hogy miért is van nekünk ez az Európai Unió, miért tartsuk föl ezt a rendszert. A hidegháború időszakában legalábbis Nyugat-Európában világos volt a feladat, a békét kellett megvédeni, a szabadságot, de ezután egy kicsit elvesztettük ezt szem elől, és itt a Kína delegáció vezetését is folytatom a parlamentben, és aki Kínát ismeri, tudja, hogy milyen viszonyok uralkodnak ott, és milyen kihívást jelent számunkra gazdaságilag Kína. Ugye ott nem piacgazdaság van, de bevásárolnak egyszerűen a világban, és szubvencionálják a saját termékeiket. Egy semmilyen tagállam Európában nem, nem tud sikeresen harcolni ezzel ellen, még Németország sem, csak az Európai Unióban van, tudunk ezzel ellen harcolni. És a mesterséges intelligencia kapcsán is azt látjuk, hogy milliárdokat beruháznak ebbe Kínában is az USA-ban. A jövőt is biztosítják a modern technológiával, és ehhez is szükség van egész Európára világító torony projektekre van szükség. És ebben most egy kicsit lemaradtunk, itt vesztesek vagyunk, de itt is közösen kell fellépnünk a kutatási programokkal, projektjeinkkel. Amit a demokráciához szeretnék elmondani, a Lisszaboni szerződés pontosan kimondja, hogy mit akarunk, a Lisszaboni szerződésben a parlamentáris demokrácia és a részvételi demokrácia is említése kerül. Ami a parlamenti demokráciát illeti, a következő európai választások küszöbén állunk, 40 éve nemzeteken átívelő választásokat folytatunk, ez egyedülálló a világban, és tudjuk, hogy ez mennyire nehéz feladat és azt hiszem, hogy a parlamenti demokrácia soha nem valósul meg, hogyha a szereplőit nem válogatjuk össze, hogyha nincsenek ennek hordozói, ennek a folyamatnak, és itt erős európai politikai pártokra gondolok. Papíron ezek léteznek, de a valóságban már nem annyira, és azt hiszem, hogy a ö, csúcsjelölt procedúra ö, nagyon jó, ugyanis első alkalommal kerül sor arra, hogy határokon átnyúlóan ezeket a politikai személyiségeket megismerjük, és látjuk azt, hogy a médiák és erre a konkurencia, a demokráciára reagálnak, többet tájékoztatnak, és erre a jövőben erőteljesen szükségünk is lesz, mivel hogy azt mondjuk, hogy Európa közös projekt, akkor a nemzeti parlamenteket ebbe igenis be kell vonni. A zöld kártyát említették, a sárga laptól át kell lépni a zöld lapra. A régiók bizottságában egy német régiót és a saját régiómat képviselem, és ezáltal is fontos az, hogy tudom, hogy mennyire fontos a helyi szint, és Duden azt is említette, hogy a polgárokkal folyamatosan párbeszédet kell folytatni, valóban a helyi és regionális szinten folyamatosan be kell vonni a polgárokat, a választások után is, és azt gondolom, hogy Európa az egyik legjobb hely a világon továbbra is. Nem szabad engednünk, hogy tönkretegyék ezt a projektet azok, akik ebből semmit nem értenek, és teljesen más szándékaik vannak. És itt az egyes nemzeti parlamentekben minden kollégának felhívom erre a figyelmét. Köszönöm. Egy kolléga még szavazni megy majd Margit. Kérlek, amennyiben szükség van rá. Köszönöm szépen. Egy néhány nagyon fontos dolgot szeretnék kiegészítésként elmondani. Az Európai Ombudsman készített egy jelentést, és, a, és kritizálta, bírálta a tanács munkáját. Ő azt mondja, hogy hangsúlyozta, hogy nincsen transzparencia, nem európai módon lépnek fel, és az a, a, igazából a saját kormányaikat sem tudják követni a polgárok, nem hogy a tanácsot és az AFKO bizottság, a petíciós bizottság, ahol szintén tag vagyok egyébként, kiváló jelentés készült, jó Leinen az egyik előadója ennek a témának, és az ombudsman bírálata igen komolyan veendő szerintem a saját kormányoknak is el kell mondani, hogy változtassanak a viselkedésükön, és ne viselkedjenek úgy, mint hogyha itt egy, egy közi intézményről lenne szó, ahol nincsen demokratikus részvétel, ahol nincsen parlamenti részvétel, stb ugyanolyan transzparensnek kell lenniük, mint mi, ahogy itt vagyunk az Európai Parlamentben, hogy nyomon lehessen követni, amit a saját kormány tesz, és hogyan függ ez össze más kormányok munkájával. És tegyük őket felelőssé a saját döntéseikért. Ezt jó Leinen kiváló jelentése éppen ezt hangsúlyozza, mert ugye amit tesznek, hogy mindent Brüsszelre kennek, őt hibáztatják, pedig ők részt vesznek a döntésekben. Igenis, Európában az európai munkát illene komolyabban venni megfelelő módon, és akkor van esélyünk, és ezt a meglévő szerződések keretei között is meg lehetne tenni. Az ombudsman fontos ilyen szempontból. El kell mondanunk, hogy ö, tenni ö, dolgokat, és változásokra van szükség. És ö, igenis, egy újfajta munkára van szükség, hogy haladni lehessen és egy so, sokkal megbízhatóbb munkára van szükség, mint ez a red card, green card, yellow card, sárga lap, zöld lap, piros lap. Tehát arra sürgetek mindenkit, hogy tegyék meg ezeket a lépéseket. És a, van itt egy speciális jelentés az ombudsmannak, ez megtalálható a honlapján. Egy saját jelentést tervezetünk az AFKO részéről is július 1-ével született, A 2096-os számot viseli a jelentés egyébként. Nézzék meg ezeket a dokumentumokat, és kényszerítsék, kötelezzék a kormányaikat, hogy megbízható és felelősségteljes módon lépjenek fel és cselekedjenek. Ez egyébként segítene a kommunikációval, a polg- kommunikációnk során a polgárokkal. Így tudnak fontos szerepet játszani a demokratikus felelősségvállalásban és nehogy csak azt mondják, hogy túl messze van, nem lehet, túl veszélyes, stb. Köszönöm szépen, Margit. Azt hiszem, számos választ provokáltál. Ramon fogja bemutatni a jelentést, parancsoljon. Örülünk, hogy ilyen türelemmel várt. Realme. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megszervezték a mai vitát nagyon releváns témáról van szó, és ez a vita lehetővé teszi, hogy a részletekbe bocsátkozva véleményt mondjunk Európa jövőjéről, és ezt erre mindenki más és más választ ad adott esetben, ezért érdemes elmélyedni a kérdésben. Köszönet a parlamentnek, köszönet az osztrák elnökségnek, az osztrák szövetségi kormánynak, az EGSB-nek, és köszönetet mondanék Joachim barátomnak is, aki szintén nagyon fon, sok fontos pontot fejtett ki, csak úgy, mint a régiók bizottságának is köszönetet mondanék. Na most köszönetet mondanék természetesen a nemzeti parlamentek képviselőinek is hozzájárulásakért. Miért is beszélünk tehát az európai jövőről? Azért, mert hogy ez a kérdés egyre igetőben fogalmazódik meg nap mint nap. Mindenek előtt azt kell megfogalmaznunk, hogy megpróbálunk egy válságból kikerülni, egy egzisztenciális válságból, ahogy Juncker biztos úr fogalmazott. Tudjuk, hogy volt pénzügyi válság, tudjuk volt, hogy az ERO kezelésének a problémája, a migrációs válságnak a kezelése, a terrorizmusnak a kezelése. Tehát rendkívül nehéz évek állnak mögöttünk, és felmerül a kérdés az, nevezetesen, hogy milyen Európa vár ránk, milyen Európát kívánunk ezen válságok után. Kiegészül mindez azzal is, hogy az az unió, amelyet megélünk, amelyet ismerünk, túlságosan nehézkesnek tűnik. Nem tűnik úgy, mint a megfelelő intézményi rendszer, eszközrendszer, amely a válságokra meg tudja adni a kellően gyors, hatékony választ intézményi akadályok is vannak, amelyek nem teszik lehetővé, hogy kellő gyorsasággal tudjunk reagálni. Gondoljunk itt a külgazdaságra, gondoljunk itt a ö, a gazdasági válságra, az euró és itt tovább. Tehát mindez nehézkesen működik, és már pedig gyorsaságra és hatékonyságra van szükség. Az első ízben történik az, ott az európai konstrukció létezik, hogy törésvonalak alakulnak ki gazdasági szempontból, kelet-nyugat között, a migrációs kérdésben. Éppen ezért a vitánk, az eszmecserénk az európai jövőről a legjobb pillanatban fogalmazódik meg. És hát mi történik majd a szabályozással is, akkor, amikor az Egyesült Királyság kilép az Unióból, új térségek jönnek létre, új adott esetben privilegizált övezetek jönnek létre, ami azt arra kötelez minket, hogy újra fogalmazzuk a kapcsolatrendszerünket a harmadik országokkal is többek között. Azaz mind ezek a feltételek, amelyek oda vezettek, hogy a mai vita napot megszerveztük. Egyre több fenyegetettség is van, és ezeket csak akkor tudjuk kezelni, hogyha egységesek maradunk. Az összes miniszter, miniszterelnök, akik megfordultak az Európai Parlamentben, hogy elmondják a véleményüket az európai jövőről, ugyanazt fogalmazták meg. Egyedül nem képesek, nem vagyunk képesek a kellő válaszokat megadni. Ezt mondta Juncker elnök úr is. A kereskedelem ö, politikánk, és utalt erre a kollégánk Kínával kapcsolatosan, vagy más övezetekkel kapcsolatosan, vagy az együttműködés témájában, az adó kimenekítés témájában. Szóval ezek mind-mind olyan témák, amelyekben egységesen kell felépnünk, és erősen kell, hogy felépjünk, vagy az az euró, mint valutának a védelme, a demokrácia értékének a, az, a védelme, a digitális demokrácia, mely egy új demokrácia, hogy tudjuk ezt is meg, vívni, meg erősíteni, hogy tudjuk az európai értékeket képviselni, akkor védelmezni az alapszabadságjogokat, az egyéneknek az, az, a, a védelmét, a magánszemélyek védelmét az interneten, hogyha nem lépünk fel egységesen szemben azzal a hatalmas digitális hálózattal, amely mint egy szerte ágazóan működik. Tehát az Európai Uniónak jelen kell lenni, így a szociális témákban is arra van szükség, hogy foglalkozzunk a migrációs kérdéssel természetesen, és ezt nagyon gyorsan meg kell, hogy tegyük azért, hogy megoldásokat alakuljunk ki a következő évtizedekre. Ez a jelenség ugyanis végig fogja kísérni a 21. századot véleményem szerint. Tehát felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet újra gondolni az Európai Uniót, nem azért, hogy újra felajánljuk az egészet. Nyilvánvalóan nem erről van szó, ezt jól látják a különböző kollégák, hanem arról van szó, hogy hogyan lehet javítani, hogyan lehet jobbítani, hogyan lehet gyorsabbá tenni a működését, hatékonyabbá tenni azt, és alkalmasá arra, hogy kezeljük mindezen kihívásokat. Hogy nem és uraim, azt szeretném, hogyha itt a vita élénk lenne. Nagyon gyakran hallatszik az a mondat, azt hiszem a holland miniszterelnöktől hallottuk először ezt a mondatot, hogy hogyan lehet többet elérni kevesebb forrással, kevesebb eszközzel. Vajon lehetséges ez? Kérdezem én. Tehát lehetséges-e többet megvalósítani kevesebb anyagi erőforrással, pénzügyi forrással? Ez egy olyan felvetés, amely visszatér például az MFF, tehát a többéves pénzügyi keretnek a téma körében is. Ugye az Egyesült Királyság távozásával kevesebb befizetés lesz, történik a költségvetésbe 2,2 milliárd erő fog hiányozni ilyen szempontból is. De hát mit tehetünk a védelem tekintetében, aztán a kibertámadásokkal szemben? Mit tehetünk? Vagy pedig a mesterséges intelligencia területén, az energetika hatékonyság világában, a digitális világban, hogy törhetjük meg azt, hogy többet érünk el kevesebb anyagi forrással. Vélemény szerint ez lehetetlen. A parlamentünknek a jogalkotási felhatalmazása képes lenne kezelni egy ilyen helyzetet, hogy többet érünk el kevesebb pénzzel? Azt hiszem, hogy ez így nem lehetséges. Az Európai Unió mit is jelent. Én azok közé tartozok, akik azt mondják, hogy sok identitásunk van, megosztott identitásaink vannak, én spanyol vagyok például, de ugyanakkor európai is. A saját városomat is képviselem. Tehát ezek az identitások egymást nem zárják ki. Az önazonosságok egymással párhuzamosan tudnak élni. Vissza kell ö, ö, vagy visszaadni, visszaadni a demokrácia teljes térségét minden egyes tagállamnak, ez nagyon veszélyes lenne. Az Európai Parlamentnek az választási módozata azt jelentette, hogy listákat szavaztak meg az emberek, és mi egy közösség vagyunk, egy nemzetek közössége vagyunk, az európai polgárságnak, állam, európai állampolgároknak a közössége vagyunk. Én úgy gondolom, ez kulcsmomentum, kulcsmozzanat, kulcs tényező, és ez fogja megadni az alapot az európai jövő szempontjából. Miközben természetesen nem lesz egy parlamenteknek a szerep is nagyon fontos. Együtt működünk velük. Az európai parlamenten kívül a nemzeti parlamentekben nagyon fontosak a párbeszédek, a szubszidiáltásnak az elvének az érvényesülése. Természetesen, de el kell mondani azt is, hogy az európai parlament jelenleg nagyon sám, számos témakörben nincs jelen az Európai Tanács eljár a maga témaköreiben, de vannak olyan témakörök, amelyekben mi csak konzultatív szerepkörrel rendelkezünk, tehát döntéshozatali feljogosítványunk jogosítványunk nincsen a kezdeményezésnek a szellemében tudunk ugyanakkor fellépni, erre van lehetőségünk. Elnök asszony, végezetül azt szeretném elmondani, hogy egyre inkább ott tartunk, hogy az európai jog jogot nem érvényesítik számos európai országban. Gondolok itt a migránsok kérdésének a kezelésére. Márpedig úgy gondolom, hogy a tagállamoknak feladata betartani a szabályokat. Ma délelőtt beszélgettem egy barátommal, aki azt mondotta, hogy a kvalifikált személyeknek a mozgása Ugye azáltal lehetséges, hogy létezik a, vagy, vagy létezne igazándiból, hogy létezik a zöld kártya, és ez nagyon, vagy a zöld lap, vagy kék lap, kék lap, kék kártya, de nagyon sok esetben ez nem működik. Többek között az orvosi tevékenység keretében úgy gondolom, hogy ez rendkívül káros az Európai Unió működése szempontjából. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk a véleményüket. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az a parlament, amelyet mi képviselünk, amelyik európai akar lenne, de eszem fellépés nélkül, és amely tiszteli a nemzeti parlamentekkel való együttműködést, meg kell, hogy fogalmazza azt, hogy erősebb Európára van szükség erősebb Európára, nem azért, hogy kevesebbet csináljunk, kevesebbet tegyünk, hanem pont ellenkezőleg többet kell elérnünk, többet kell tennünk, miközben természetesen betartjuk a különböző szabályainkat, és ezáltal lehetünk hatékonyak között. Kedves kollég, öt percet is kaphatnak, de ha többet kérnek, akkor másokat kell korlátozni a House of Lords nevében. Lord Roger Lidl. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Egy kicsit kellemetlenül érzem magam, hogy itt vagyok. Brexit megközelítése. Nagyon sajnálom ezt a döntést, amit a népszavazás során az országunk hozott. Amire felhívnám a figyelmet a mai napon, az az, még nincs vége ennek a történetnek, azt akartam mondani. 2016 óta időközben mindenki felismeri, hogy az Európai Unióból való kilépés sokkal bonyolultabb, mint gondolták volna. Másodszorban felismerik sokan most, hogy nem lehet megtartani a tortát és megenni egyszerre igenis befolyásban vannak veszteségek, de gazdasági veszteségek is konkrétan jelentkeznek, amennyiben kilépünk az Unióból. Mi történik a következő hetekben? Fogalmam sincs. Több tucat különböző vélemény van azzal kapcsolatban, ami történhet, ami tragédia lenne, hogy a kizárólagos választás az, hogy bármilyen megállapodást is kössön mély az, hogy Brüsszelben, és hogy egyáltalán nem születik megállapodás. Ennél sokkal nagyobb a paletta a választások esetén. Egy politikai válság is kialakulhat Nagy-Britanniában, amelyből akár létrejöhet az az esély is, hogy a Brexitet leállítsuk összességében. Ez az én személyes véleményem, nem a szakbizottságom vagy bárki más véleménye ez, de én úgy gondolom, hogy Nagy-Britanniában szembesülünk az egyik legfeszültebb időszakkal, ez egy válságot hordoz magával, és őszintén szólva bármi megtörténhet véleményem szerint most. Hogyha a Brexit halad a maga útján, mit mondtam? Ú, hát itt mit is gondolok azokról a kérdésekről, amelyekről ma délután beszélünk? Úgy gondolom, hogy minden brit személynek látnia kellene, hogy az európai siker fontos a brit siker szempontjából, akkor is, ha kívül vagyunk az EU-n. Egyszerűen azért, mert sok közös vonásunk van, sok közös feladatunk van, értékeink, érdeklődéseink is nagyjából ugyanazok és éppen itt van a Brexit tragédiája is. Mi azt szeretnénk, hogy Európa egy siker maradjon mindenek előtt, ami az én pártomat illeti, és ez nyilvánvalóan vonatkozik sokakra, a sokak véleményére is a munkáspárton belül, hogyha a Brexitre sor kerül, akkor össze kell fognunk az EU-val, közel kell maradnunk az EU-hoz, az életünk valamennyi aspektusában. Vagy. Ez azt is jelenti, hogy fenn kell tartani a lehet a lehető legjobb kapcsolatokat párbeszéd formájában, fórumok formájában Európával, hasonlóan, mint ahogy most működik. A mi bizottságunk azt szeretné, hogy maradjunk az európai vita, diskurzus része, bármi is történjen márciusban. Az egyik paradoxon a Brexit referendum során éppen az, hogy első alkalommal fordul elő Nagy-Britanniában, hogy egy pro-európai választókör elkötelezett ketten kiáll Európa mellett, ő és ezek a fiatalok. A fiatal emberek az azonosságukat látják ebben, ők európaiak akarnak lenni, és úgy gondolják, hogy az idősebb generáció a referendum a népszavazás során korlátozta őket, és gyengítette az ő lehetőségeiket a jövőre nézve. Az, a vitát folytatni kell, még azzal kapcsolatban is, hogy Nagy-Britannia és Európa mit tehetne közösen a nagy kihívások kapcsán, amelyek korunkban jellemzőek. Itt van a bizonytalanság, az Egyesült Államok, a terrorizmus, de Putyint is említhetnénk. A gazdasági kihívásokat sem szabad elfelejteni, a klímaváltozást se felejtsük el valamennyiünk életét mélyen érinti ez a demográfia, a migráció, hogyan tudjuk a kapitalizmust megreformálni annak érdekében, hogy az fenntartható maradjon, és hogy tisztességes megállapodást kössünk mindenki számára a társadalmunkban ezek azok a feladatok, amelyekkel szembesülünk európaiként, és remélem, hogy március után közösen tudjuk ezt megtenni továbbra is, és ez egy esély, és marad esély arra, hogy tagjai maradjunk az EU-nak. Köszönöm szépen, hogy betartott az 5 perces korlátot is, de bízunk abban is, hogy nem utolsó találkozunk itt önnel ebben a körben. Természetesen respektáljuk az országok döntését, egy nemzet döntött. Mi nagyon sajnáljuk ezt a döntést, de ez a bizottság konszenzust kínál jövőre is, és, és hát ki, az lenne jó, ha valamennyien sikeresek maradunk továbbra is, és most pedig szót adok Maletics asszonynak, az Ekon szakbizottság tagja, szorosan együttműködik Ramonnal, és hát dolgozott ezen a jelentésen is. I would like to welcome. Szeretnék köszönteni minden nemzeti parlamentbeli kollégák. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos az, hogy itt együtt eszmét cserélünk, annak érdekében, hogy önöket bevonjuk a szakpolitikák gyakorlati végrehajtásába, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek. Talán egy kicsit közelítsen a mikrofonhoz, mondja az elnök asszony. Az ECON szakbizottságban úgy döntöttük, hogy inkább a gazdasági szakpolitikai kérdésekkel foglalkozunk, és ezért ezt a anyagot lehetőségnek tekintjük, hogy kifejezzük az, hogy rendkívül fontos a folyamatban lévő folyamatok lezárása. Ezek több éves folyamatok, például a bankunió folyamat, és nagyon fontos, hogy valamennyi tagállamot egyenlően egyenlő álláspont bánásmódban részesítsenek, illetve a tőke piac mély, mélyítésére is van szükség, ugyanis ez a bankunió kiegészítő eleme, illetve a magánkockázat megosztáshoz, a gazdasági konvergenciához is hozzásegít minket, illetve a jövőbeli megleszkodtatások ellenében is hat. A harmadik pedig egy szintén folyamatban lévő a történet, a monetáris unió mélyítése, az egységes valuta stabilitása fontos, a munka piaci és adópiaci viszonyok tisztázása a tagállamokban, illetve az európai stabilitási mechanizmust erősíteni kell. Az Európai Tanács is megerősítette ezeket a célokat többek között. A bankunió kapcsán mindannyian tudjuk azt, hogy a tagállamok még mindig tárgyalják ezt, és nem született meg a közös nevező, a hatékony és arányos európai, az ADIS kapcsán amely a bankunió egyik fennmaradó függőben maradt pillére, és az Európai Parlamentet is felkérem arra, hogy segítsen konstruktívan a, abban, hogy kialakuljon kialakuljon végre a megegyezés. Aztán fontos a tőkepiacokhoz való jobb hozzáférés, erre különösen szükség van a KKV-k esetében, a startupok esetében és a gyorsan növekvő vállalkozásoknál. És a hagyományos KKV-k nagyon jól tudjuk, hogy a bankhitelekből élnek, nagyon fontos ezért az új intézkedések bevezetés és a garanciarendszerek bevezetése, amelyek növelik a bankszektor kapacitását, hogy inkább kockázatosabb hiteleket is adjanak, kockázatosabb kisvállalkozásoknak is. Meg kell találnunk a módjait az ország specifikus jelentések végrehajtásának, már nagyon sokszor beszéltünk erről a parlamentben is, önökkel együtt, a nemzeti parlamentekkel együtt. A kérdés az az, hogy az európai szemeszter folyamatot hogyan tudjuk javítani, és fontos az európai nemzeti parlamentek bevonása, hiszen így tárgyalják meg az ország specifikus jelentéseket, és ezáltal a tagállami parlamentek felelősségvárását is erősíthetjük, és ilyen formában jobban lehetne végrehajtani ezeket az ajánlásokat, és ez az európai szemeszter folyamatot is elősegíteni. Mindannyian tudjuk, hogy a befektetések, a felelős adóügyi politika és a strukturális reformok végrehajtása, ez az a három pillér, ami a fenntartható fejlődéshez hozzájárul. Ezért támogatjuk a jövőbeli Invest EU programot is. Azt gondolom, hogy ez nagyon is üdvözlendő, ugyanis ez tulajdonképpen a folytatása lesz az FC-nek, és új beruházásokat lehet biztosítani. 38 milliárd eurós összegben. A magán projektek és a scaling up, a startupok scaling upja szempontjából is fontos, illetve a strukturális reform támogató programot is szeretném kihangsúlyozni. Ez egy háromszög, és ez a három eleme. Ez egy kísérleti program volt, eredetileg, de a tagállamok számosan jelezték, hogy erre szükség van, és ez meg is növelte a terv költségvetését lényegesen. Vagyis a befektetéshez képest és a felelős adópolitiká mellett még a strukturális reform végrehajtása is szükség van. Rendkívül fontos az, hogy az új reformtámogató programokat erősegítsük az új többéves pénzügyi keretben, és az európai szemesztert is biztosítani kell, és megint csak az ország specifikus jelen, ajánlások végrehajtását emelném ki a tagállamokban. Illetve a véleményben van egy utolsó pont is, még pedig egy egységes Európai Uniós áfa térség a terv, és egy végleges áfa rendszer. Több mint 25 éve tart ez a folyamat, ezt önök is tudják. és itt végre a megfelelési költségeket meg tudjuk, csökkenteni tudjuk a vállalkozások számára határokon átnyúló esetekben, leegyszerűsítjük a bürokráciát, az adó területen, és ez a határokon átnyúló kereskedelmet elősegíteni. Vagyis ez a végleges áfa rendszer létrehozási folyamatnak a lényege, és az adó rendszereket össze kell egyeztetni a digitalizáció vívmányaival, a modern technológia fejlődése, és ilyen formában a gazdaság is növekszik. Köszönöm szépen. Most pedig Észtországból Odeki Lone asszony szólítom. Aitäh! Head kolleegid! Kedves kollégák! Minden reggel, amikor kinyitjuk a szemünket, azt látjuk, hogy egy-egy újabb és újabb európai polgár elégedetlen. Tehát újabb és újabb polgárokat látunk. Ez az európai po- politika képmutatóságának is a jele, hiszen biztonságot, jólétet ígér Európa. Azonban csak a megszorításokat tapasztalják a polgárok, a szolgáltatások, a közszolgáltatások romlását és bizonytalan jövőt. Nézzük meg a migrációt példaként. A a nyilvánosság előtt nagyon sokat beszélnek erről, és nagyon gyakran elfeledkeznek a biztonsági agályok miatt arról, hogy ez egy gazdasági tényező is. Itt egyre inkább az olcsó munkaerő keresletet erősíti a migráció, és a monitoring szakpolitika csak az inflációra koncentrál. Ezek az emberek veszélyes helyekről menekültek el, de a gazdasági tényezőket ebben ne felejtsük el. Európa jelen pillanatban a rossz, a, a gazdasági migránsokkal foglalkozik. Mi kitettük a, azt a táblát, hogy tilos a bejövet, tilos a belépés, de közben folyamatosan az olcsó munkaerőt keressük. Ez egy képmutató politika. Nagyon fontos, hogy közös alapelveket találjunk annak érdekében, hogy a gazdaságot ellenőrzésünk alatt tartsuk. Ez egy globalizálódó, egyre inkább globalizálódó gazdaság. Fontos, hogy a munkaerőpiacot a kezünkben tartsuk, hiszen ez az emberek javát szolgáló terület elméletileg. A migráció vég, véget ér a munkaerőpiacon, hiszen a hajókat nem tudjuk biztonságosabbá tenni, de a munkaerőpiacot igen. Néhány országra kötelező kvótákat kényszerítenek, ez inkább a probléma része és nem a megoldás része, ugyanis ezek a kvóták tulajdonképpen nagyvállalatok számára tett ígéretekkel egyenlőek, miszerint olcsó munkaerőket fogunk nektek biztosítani. Ezt ígérjük meg. Hogyha minden reggel felébredve azt szeretnénk látni, hogy az Európai Uniós polgárok inkább optimisták, akkor ne az infláció ellenőrzésre fókuszáljunk, hanem a teljes foglalkoztatás legyen a célunk. Hogyha minden egyes európai polgárnak van vagy lesz munkája, és hogyha munkavállalóként jogai is vannak, akkor beszéljünk a migrációról, ahol a szabad választás kontextusában tudunk már erről beszélni. A teljes foglalkoztatás az előfeltétele a gazdasági növekedéssel kapcsolatos vitáinknak, és az folyamatos fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseinknek. Európa a polgárok szolgálatában kell, hogy álljon, szabad saját döntéseikkel bíró polgároknak, és inkább ne a nagyvállalatok malmára hajtsuk a vizet, hiszen ezek nem veszik komolyan sem a polgárokat, sem a munkavállalókat. Köszönöm szépen Magyarország részéről Fenyvesi Zoltán úr. Parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! A Magyar Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága tagjaként köszönöm a lehetőséget, hogy röviden megoszthatom gondolataimat az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Sokféle jelentést, tervet megvizsgáltunk az utóbbi időben, de a mi gondolkodásunk középpontjában egy erős tagállamokból álló, erős Európa áll. Ez a kiinduló pont. Ez biztosítja a határok megfelelő elhatárolását és tiszteleben tartását. És az elmúlt egy évben erről egyeztettünk a visegrádi országok magyar elnökségének parlamenti eseményein is, konszenzusra jutva ebben. Amit helyben hatékonyabban tudunk megoldani, ott a tagállamoknak, régióknak kell eljárniuk, míg a biztonság vagy éppen a digitális forradalom terén több Európára van szükségünk. Erős Európa nem képzelhető el erős nemzeti parlamentek nélkül. Különösen örvendenénk, ha a jövőben a szubszidiaritás elve kapcsán kifejtett ellenőrző tevékenységünk nagyobb befolyást gyakorolhatna az uniós döntéshozatalban. Másik kulcskérdés, hogy az Európai Uniós intézmények esetében meg akarjuk tartani az Európai Tanács primátusát, az állam, illetve a kormányfők tanácsának politikai vezetőle szerepét, az Európai Bizottság esetében pedig vissza kellene térni a szerződések őre szerephez. Az EU jövője szempontjából az új kihívások kezelése mellett alapvető fontosságúnak tartjuk az elmúlt évtizedek vívmányainak megőrzését és helyreállítását, jelenjen ez meg akár az elméleti vitákban, akár a következő pénzügyi kerettárgyalása során. És végül nem hagyhatom szó nélkül a szárgentin jelentést. Számomra nagy csalódás volt, hogy az Európai Parlament számára a korábban lezárt, vagy éppen folyamatban lévő magyar jogvitás ügyek listázásával, tagállami hatáskörökbe tartozó családpolitikai, szociálpolitikai, köznevelési kérdések teljesen egyoldalú értelmezésével jogállamisági problémákat azonosítottak. Egyelbő elbánás és objektivitás esetén sokkal több tagállamot lehetne pellengére állítani. Az európai parlamenti szavazási procedúra során a tartózkodások megítélésének bizonytalansága egy nemzeti parlament esetében elképzelhetetlen lenne. A Magyar Országgyűlés visszautasítja a szárgentini jelentés alaptalan támadásait az EU jövője és biztonsága szempontjából sokkal fontosabbnak értékelem ugyanakkor, hogy Magyarország komoly anyagi és személyi erőforrás biztosít a külső határai és ezzel Európa határainak és polgárainak hatékony védelmére. Etéren álláspontunk konzekvens. Illegális bevándorlókat nem engedünk be, a kötelező kvótákat elutasítjuk. Ugyanakkor humanitárius segítséget nyújtunk az észak-afrikai, illetve közel-keleti térségben és a valóban üldözöttek számára menedéket is biztosítunk. De nem jár menedék az üldözöttek álcázott illegális gazdasági bevándorlóknak, vagy potenciális bűnözöknek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Um, Mr. Törökországból Muhammed Fatih Toprakot köszöntöm a parlamenti csoport tagjaként. Köszönöm szépen. A török nemzetgyűlés tagjaként nagyra értékeljük, hogy ma meghívást kaptunk az Európai Jövője vitájára ma a parlamentben. Ó. Azt gondoljuk, hogy minden jelölt országot meg kell hívni egy ilyen vitára az Európai Unió jövőjéről. Tulajdonképpen a Lisszaboni szerződés is erről szól. Jelölt országként még nem voltunk tárgyalásban, de már akkor is meghívtak minket az Európai Unió ö, tárgyalásaira. Ma tudjuk az, hogy nagyon komoly kihívásokkal küzdünk, nincsenek megoldások ezekre a komplex problémákra, és nem lehet régió specifikusan vagy ország specifikusan gondolkodni. Például ezt látjuk a szíriai háború kapcsán, és Törökország tárgyalásban áll az Európai Unióval. Az Európai Unió biztonsága számunkra is rendkívül fontos. Úgy gondoljuk, hogy az erős Európai Unió erős Törökországot jelent, és vice versa. Ebben a kontextusban Törökország konstruktív szerepet játszott az Európai Unió támogatásában a migránsválság folyamán. Mivel elkötelezetten ő, együttműködtünk, a március 18-ai egyezménynek köszönhetően a migránsok száma 90%-kal csökkent az Európai Unió irányába. A március 18-ai megegyezés követően láttuk azt, hogy a stabilitáshoz és a biztonsághoz az Európai Unióban Törökország mindig is komolyan hozzájárult. Azt gondoljuk, hogy most akadályok vannak és kihívások előttünk, mégis meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Unióban a helyünk, az Európai Unió jövőjéből kapcsolatos vitában, ezért készek vagyunk konstruktívan részt venni a jövőben is. A jelenlegi helyzetről szeretnénk kihangsúlyozni a bővítés jelentőségét. Az Európai Unió belesüppent a saját problémáira, de ne felejtsük el az, hogy a bővítés a leghatékonyabb Európai Uniós eszköz E tekintetben a, ezen perspektíva fenntartásával a diszkriminációt kerüljük el a bővítés során. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi nehéz időkben a erősíteni az Európai Unió egységét, hogyha új tagállamokat vennének fel. Eh, Jean-Claude Juncker is említette a 2017-es beszédében, hogy az Európai Unió jövőjét nem 27 ország uniójának kell tekinteni, hanem minden jelölt országot is figyelembe kell venni. Törökország a globális erővé válhat az Európai Unió, és a jelenlegi kihívásokra is választ kaphat, adhat átfogóan. Köszönöm. Köszönöm szépen Írország. Gerald Kogre, szenátor, megadom a szót. Köszönöm szépen, Hoover asszony, elnök asszony, és köszönöm minden felszólalónak, köszönöm az elkötelezettséget a projekt mellett, elnök asszony, hiszen nagyon-nagyon fontos ez a munka. Hogyha megnézzük az előremutató utat, akkor talán először érdemes a múltba néznünk. Elhangzott az, hogy Európát nem egy egységes terv alapján egyik napról a másikra hoztuk létre, hanem a szolidaritás alapján ez egy folyamat volt. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a jövő szempontjából is. A 68 év alatt, amióta az európai projekt elindult, egy tisztán gazdasági projektből egy sokkal szélesebb körű projekt felé mozdultunk el, szociális élet minden aspektusát lefedve. Jó lenne, hogyha 28 országról beszélnénk, de sajnálatos módon az Egyesült Királyság döntött, és nincs jogom bármilyen demokratikus ország döntését kritizálni. Azonban szeretném elmondani, hogy Írországban is hasonló tapasztalataink voltak népszavazásokkal, és hogy a a vezetőség bátorságán múlik az, hogy másodszorra is feltegye adott esetben a kérdést, és gyakran meglep az eredmény, ugye minket is meglepett a második kör, egyszerűen a szavak megválasztása a kampányban nagyon fontos. A nyugat-balkáni kihívásokra térnék rá. Az Európai Unió a békének nem lehet a létrehozója, csak önállóan, csak e résztvevője lehet ennek a folyamatnak, a többiekkel karöltve, és ír képviselőként büszke vagyok arra, hogy egy olyan parlamenttől jövök, amely a felmérések alapján, ö, amely felmérései alapján az polgárainak 92%-a támogatja Európát. Azonban az európai bankszektorból például a szolidaritást nem láttuk a gazdasági válságban, amikor 64 milliárd eurós veszteséget, adósságot halmoztunk fel, és ezeket több évre viseljük a hátunkon a vezetésünknek, a kormányunknak köszönhetően ez a hajónk nem süllyedt el Írországban, kivergöttünk a legmélyebb válságból, és egy erőteljesebb gazdaságon dolgozunk Európában. A saját népünk a kulcs, és hogyha megnézzük a Brexit népszavazás eredményét, akkor azt látják, hogy a fiatalok nem akartak menni. Amikor marketinget tanultam az egyetemen, akkor Ö, akkor azt tanultam, hogy amikor hibázol, az tizen látják azonnal, amikor pedig valami helyeset teszel, az csak hárman. Ö, az Erasmusból nagyon sok fiatal profitál, de nem igazán gondolják végig, hogy ez kinek köszönhetik. A mezőgazdaságban a gazdáink is élvezik az előnyöket, de nem gondolják végig, hogy ez is Európából jön. nagyon sokan egyszerűen egy szabálygyárnak tekintik Brüsszelt, és, ez, és ö, amit meg kell zabolázni, de hogyha a helyi önkormányzati szervekkel, a helyi közösségekkel ö, veszük fel a kapcsolatot, akkor talán eredményesebbek lehetnénk a marketingben is, az Európai Unió marketingjében is, hiszen ez egy olyan projekt, amiből mindenki hasznot húz, és hogyha csak abban a pillanatban, amikor a polgárok érzékelik, hogy mit veszítenek, akkor lesz világos az Európai Unió jelentősége, és itt nem csak a tanulmányokról, a mezőgazdaságról van szó, hanem a békéről is. Amikor szolidaritásról beszélünk, akkor tegyük vissza ezt a projektet a helyes sínre, a Brexit a legnagyobb fenyegetés az én országom számára, de az Európai Unió szempontjából a legnagyobb fenyegetés azt hiszem, hogy a migráció, és itt nagyon fontos, hogy egy összefogott megközelítésünk legyen, mindenki vállalja magára, a magára eső terhet, és ami a nemzeti parlamentek szerepét illeti, örömmel hallottam, hogy jobban be akarják vonni ezeket a parlamenteket, de a helyi hatóságokat se felejtsük el. A kommunikáció nagyon fontos, ezt nem mondom el még egyszer. Az Egyesült Királyságbeli kollégáknak azt mondom, hogy tudom, hogy mindenki optimista próbál lenni, de ugye a golfklubban is az van, hogyha valaki nem fizeti be a tagdíjat, akkor nincs tagság. Szóval nem akarok itt ebben most belemenni, de nagyon-nagyon gyorsan meg kell találnunk erre a megoldást, kedves barátaim, úgyhogy egy, ugyanis egyre idegesebb mindenki. Nagyon érdekes, hogy a Brexitre szavazók közül milyen sokan mentek át az üzletőkkel, helyezték át a vállalkozásokat Írországba. Elnök asszony, túlléptem az időt élvezet volt hallgatni önt. Sajnos ezt a referendum előtt nem hallgathattuk meg öntől. Most megint csak az Európai Parlament következik. Spanyolország, Miker Gábor, a szocialisták. Gracias, eh, presidente. Nagyon szépen köszönöm. Nincsen csoda szerem amelyet javasolni tudnék, az Európai Unió számos problémával szembesül jelenleg, ezt mindannyian tudjak, és hát megoldásokat kell találni, ezt is mindenki megfogalmazta. Az AFKO szakbizottságban sokkal dolgoztunk a különböző jelentéseken, és egyes kollégák, Verhofstadt úr, Brók úr, és ön is tisztelt elnökasszony, javaslatokat tettek azért, hogy hogyan lehet még messzebbre eljutni az erősebb Európai Unióban, a politikai unióban. Most én azt tettem, hogy a véleményemet osztom meg önökkel, nem annyira a anatómia területén, hanem a fiziológia területén. Tehát, hogy hogyan is képzelnénk el az új európai konstrukciót struktúrájában. Én már tíz éve vagyok európai parlamenti képviselő. Korábban a tapasztalatom alapvetően tagállami tapasztalat volt. Amióta európai parlamenti képviselő vagyok, azóta látom és megélem azt, hogy milyen válságot él az Európai Unió, és ez az a válság, vagy válságok, amely megtörte az Európai Uniót különböző táborokra. Korábban az Európai Unió folyamatosan fejlődött, lépett előre, és mindegyik korábbi válságából szépen kikerült. Az újabb válságok, amelyeket most megéltünk, szintén előre vittek minket, mert hogy az irányítás, a governance területén erőteljes döntéseket hoztunk, de ami az európai polgároknak a hozzáállását, érzéseit illeti, úgy látják, hogy az Európai Unió nem lépett előre, sőt, inkább adott esetben visszalépett. A problémáknak a többsége ezzel együtt azzal magyarázható, hogy nem kellően integráltak a nemzeti szintű intézkedések, a, a tagállami intézkedések az EU-s intézkedésekkel. És úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek most lehetősége nyílik arra, hogy visszatérjen ezen kérdések megvizsgálására. A Lisszaboni szerződés elindított egy folyamatos párbeszédet a tagállami parlamentek és az európai parlamentek között. Márpedig ez a későbbiek során már nem működött. És egy ilyen ülés, mint a mai ülésünk is, pontosan jelzi azt, hogy mennyire tartanak egymástól az intézményeink, mint a nemzeti parlamentek az Európai Parlamenttől. Úgy gondolom, hogy ezzel a témával foglalkoznunk kell, párbeszédet kell e témában folytatnunk. Egy asszimetria alakult ki, amely egyről erőteljesebb. A szakértők policy and politics-nak szokták ezt hívni. Tehát a konkrét szakmai politikák egyre inkább európaiak, uniósak, de ugyanakkor a politika, a verseny a pártok között, a frakciók között, az eszmecsere, a párbeszédek, a viták, a kommunikáció, ez továbbra is a tagállami szinten zajlik. Néhány hónap múlva szavazásra kerül sor. És sajnos 27 versengő fog egymással versenybe bocsátkozni a tagállamoknak a szintjén, és nem az ideológiák mentén, nem az elképzelések, a koncepciók mentén fognak érvelni, kampányolni a képviselő jelöltek. Tehát ebből adódik az, hogy úgy érzik az európai polgárok, hogy az Európai Unió nem védik, védi meg őket. Ezt halljuk, ezt látjuk, és ez vezet oda, hogy eltérítenek minket attól, hogy a probléma lényegével foglalkozzunk. Márpedig ugye a választások lebonyolításáért a tagállamok kormányai felelősek. Az Európai Parlament szeretne ö, ilyet ö, tenni, akkor ezt nem tudja megtenni, nem tudja ilyen értelemben kellően védeni a válság közepette az európai polgárokat, mármint az unió szintjén. Tehát a versenyt, illetve a biztonságot egy más léptékben kell elképzelni. Egyesek azt akarják, hogy a politika korlátolt hatáskorú legyen, mint az Egyesült Államokban, de hát mindennek megvan a, a költsége, és ez a GDP akár egy harmadát is kiteheti. Egy százalék az a hozzájárulás a GDP-ben mérve, amelyen az Európai Uniós költségvetés létrejön. És nagyon sok problémát lehetne kezelni az ilyen típusú forrásokból, a segénységet, az egészség problémáját, a fiatalok munkanélküliségét, és így tovább. Amikor, ha tudnánk, ha megtennénk, mint Európai Parlament, tenni azt, hogy megvédjük az európai polmárakat, hála egy erőteljesebb, egy nagyobb saját forrású költségvetésnek, akkor fel tudnánk lépni és védeni tudnánk mi a az európai polgárokat, és ezáltal ki tudnánk egészíteni a tagállami kormányok fellépését, főként azon országok esetében, amelyek nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Ezért van az, hogy véleményem szerint meg kell erősíteni a kapcsolatot a különböző parlamentjeink között, azért, hogy elmondjuk a polgároknak, hogy mit tehetünk? A parlamenti párbeszéd tekintetében a Lisszaboni szerződés kudarcra vezetett. De az Európai Parlamentben jelenleg arról beszélünk, a különböző kormányfőket is fogadva, meghívjuk őket, ugye mondják a jövőképüket, hogy miközben egyetlen egy parlament elnök sem jött a tagállamokból, hogy elmondják, elmondja ő azt, hogy hogyan látja Európa jövőjét. És miért van ez így? mert hogy egyetlen egy jelentés készült egy parlamenti képviselő részéről, ez tette lehetővé, hogy elindítsuk az eszmecserét a nemzeti parlamentekkel, ha ez nem született volna meg, akkor nem is lenne szükség, lehetőség, nem is lenne lehetőség arra, hogy a nemzeti parlamentekkel beszéljünk, egyeztessünk. Végezetül az ERO övezetnek az önálló parlamentje nem hinném, hogy megoldána a képletet, úgy gondolom, hogy még nagyobb nehézséget idézne elő. Már így is ugye megvan az Európai Tanácsnak az elnöke, a bizottságnak is megvan az elnöke, az csoportnak is megvan az elnöke, az Európai Parlamentnek is van elnöke, az Európai Jegybanknak is van elnöke, tehát ö, már így önmagában is ez az intézményrendszer nagyon összetett és nehezen kezelhető. Ha most még az Euróvezetnek is lenne egy önálló parlamentje, akkor ez még tovább bonyolítaná a képletet, és úgy értem, hogy ez nem oldaná meg a helyzetet. Viszont a parlamenti párbeszéd az e- nemzeti parlamentekkel rendkívüli fontosságú, tovább kell lépnünk és meg kell erősítenünk ezt a párbeszédet. Köszönöm. A parlamenti elnökök ülés is létezik, és hát az AFKO is többször részt vett ezen. És valóban azt szeretnénk bevezetni, amit ön javasol, a nemzeti parlamentek elnökeire is számítunk, de hát nem igen jöttek el, de megpróbálhatjuk még egyszer. A Dánia, Folker Timget. Köszönöm szépen. Az elmúlt években Dániában párbeszédet folytat vitáztunk különböző témákban a polgárokkal, EU ügyekben. Mi ezt megint megtesszük idén. Itt a polgári konzultációs folyamat keretében működünk, a Dán kormányjal működünk együtt, és párbeszéd formájában folytatjuk a munkájukat. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy mi, ami a leginkább érdekli az embereket, amit az EU-nak kellene közösen megoldani itt nem a migráció volt, nem a túl nagy pénz a költségvetésben, stb. Itt a klíma volt, a klímaváltozás volt. Azt gondolom, hogy látni kell, hogy senki sem tesz eleget ennek az agendának, sem a nemzeti, sem az Európai Parlamentnek, sem a tanács, sem az Európai Bizottság. És ez volt az, amit a Dán polgárok újra is újra elmondtak, ebben a témában lépjetek, tegyetek valamit ami újra és újra felmerül, hogyan működik az EU, hogyan, mi is ez valójában. Még mindig erről beszélnek az emberek, eh, milyen módon döntötök, stb. ki mit dönt el. Túl gyakran Dániában, ugye az eredmény gyakran az, hogy az EU dönt, miközben nem veszük figyelembe, hogy mi is a döntéshozatali folyamat részei vagyunk. Tehát de azt gondolom, hogy ha ezt komolyan akarjuk venni, Auken asszony említette az imént már a transzparencia kérdését. Én nemzeti képviselőként el kell, hogy végezzem a munkának, és transzparenciára van szükség a parlamentben, de a tanácsban is. Ez viszont nem létezik. Van egy sor munkacsoport, most nem akarom felsorolni a neveket, több is szóba került tehát száznál több ilyen munkacsoport van, és nem vesznek ebben részt a politikusok ezekben a munkacsoportokban. Zárt ajtók mögött döntenek helyettünk ezek. Itt transzparenciára van szükség, hogy lássuk, mit tesz a kormányunk, hogy elszámoltathassuk a kormányunkat, milyen döntések születnek, és ezt el kell tudni magyarázni a szavazóknak és a választóknak is, hogy megértsék, mi történik, mit, miért csinálunk, miért született meg egy-egy döntés és nem csak a nagy témákban, hanem minden témában erre van szükség. Ez a rövid távú feladat, az egész transzparencia téma, az átláthatóság mint téma. Ugye, erre hazamehetne az elnökség, és holnap már megváltoztathatna az egészet. Amit hosszabb távon komolyan kell venni, az az EU hogyan működik. Ha a jövőről beszélünk, azt hiszem arról kéne beszélni, hogy merre akarjuk fejleszteni a demokráciánkat, hogyan tudunk egy nagyobb részvételi demokráciát kialakítani, hogyan tudjuk a folyamatainkat, az eljárásainkat a döntéshozatalban javítani, hogy a polgárok úgy érezzék, hogy ők ennek részesei valójában. Kulcselem természetesen az, hogy a nemzeti parlamenteket hogyan kötjük jobban bele az egész folyamatba, de újra kéne gondolni ezt, amikor párbeszédbe lépünk a polgárokkal, hogyha több éves pénzügyi keret szóba hogyan tudjuk ebbe jobban bevonni a polgárokat, az embereket, és Sokat persze ismerjük ezt helyi szinten az önkormányzatoktól. Hogyan lehetne ezt a participatív demokráciát Európában is működtetni? Meg kell kérdezni önmagunkat is, hogy eh, hogyan tudjuk bevonni, közelebb hozni hozzánk a döntéshozatalhoz a polgárokat. Köszönöm szépen. Olaszország, Camera del Deputati, Andrea Kripa a Lega nevében. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, nagyon örülök, hogy ma itt lehetek ezen a vitán Európa jövőjének tárgyában. Azt gondolom, hogy a parlamenti struktúrák jelentik a megoldást, a látható eredményeknek itt kell megjelenniük. Az európai polgárok gyakran Európát egy zárt buboréknak érzékelték, amely, amelyben ők nem vehetnek részt. A gazdasági és pénzügyi dokumentumokról beszéltünk, és úgy gondoljuk, hogy növekedés nélkül nem lehet Európa jövőjét biztosítani a stabilitási és növekedési paktumot figyelembe kell messze menően venni. Itt az ideje annak, hogy elkötelezettek legyünk a paktum második részével is, nevezetesen a növekedési paktummal. És az Európai Uniónak meg kell találnia ismételten azt az első rangú szerepet, amelyre igény tart egy versengő világban, éppen ezért kellene, hogy sokkal kritikusabb álláspontunk legyen a szigor politikákkal szemben, amelyek nem tették lehetővé a költségvetési szanálást. Az utóbbi években az e- Itáliában egy sor intézkedést láttunk, amelyek csak súlyosbították az Európai Bizottság részéről a növekedését. Itt a növekedésünket, itt az ideje, hogy lapozzunk, és változtassuk meg a politikát, és akik változtatni akarnak a világon, nekik adjunk lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy az integráció csak akkor történhet meg, hogyha a kultúránk is megszűnik. Márpedig ez nem történhet meg, a kultúránkat meg kell, hogy é- őrizzük az uniós szinten. A migrációs politikát pedig alapvető fontosságúnak tekintettem az európai jövő szempontjából. Ebben kell lépnünk, hogyha meghatározni kívánjuk, hogy milyen Európát tartunk kívánatosnak. Olyan államok, mint Olaszország, a múlt júniusi ö, európai tanácsi következtetéseknek a konkrét végrehajtását eh, kívánják elérni a migrációs teher megosztása tekintetében. Éppen ezért az állásfoglalásnak sokkal konkrétabban kellene utalnia a legális bevándorlói hullámokra, áramlásokra, és az európai polgároknak tudniuk kell azt, hogy manapság az Európai Unióban és többek között Olaszországban számos illegális bevándorló van, és egy afrikai tervere van szükség az európai szinten, ami pedig az intézményes szintet illeti. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az olasz parlament már a fenntartásait megfogalmazta többször is, és erőteljesen a minisztérium fogalmával kapcsolatosan, ugyanis nem tudjuk pontosan, hogy miről is lenne szó, és ami pedig a váltást illeti a minősített többségre, többségre való átállást a az egyhangúságról, pontosan tudnunk kell, tudnunk kell az, hogy milyen területre vonatkozna ez a váltás, ez a szabályváltás ha ez előnyös lenne, miért ne? De arra van szükség, hogy az európai népek közel tudjanak elhelyezkedni a döntéshozatalhoz. Örülök, hogy a tagállami és az Európai Parlament közötti kapcsolatok erősödnek. Már így is dolgoztunk ilyen vonatkozásban korábbi időszakban, illetve törvénykezési jogalkotási ciklusban, és elküldtük a javaslatainkat a legfontosabb témákban az Európai Parlamentnek. A nemzeti parlamenteknek a hozzájárulásai erősítik az Európai Parlamenttel való kapcsolatot, és ennek így is kell lennie, de óvatosnak kell lennünk akkor, amikor a szubszidiaritás kérdésével foglalkozunk, a task force-ra utalnék. Kerüljük el a goldplatinget, a túlszabályozást, és a tagállamok legyenek azok, amelyek hivatottak arra, hogy biztosítsák a hatékony jogalkotási eszközöket a polgárok javára. La Köszönöm szépen, Gabriela Kretu asszony következik a szenátus tagjaként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák és barátaim, elég régóta ismétlem azt, hogy Európában egyre terjed az az üzenet, hogy az Európai Unió már elvégezte a feladatát, most már nyugodtan elmúlhat, kimúlhat, de én ezzel nem értek egyet, és az Európai Unió a legbékésebb, legfejlettebb és legegyenlőbb társadalom birtokosa a világban, annak ellenére, hogy egyre nagyobb a feszültség és egyre nagyobbak az egyenlőtlen viszonyok. A nemzeti tagállamok Európáját láttuk a 20. században, és két véres háborúba torkollott ez. Minden egyes nemzet és hosszú évtizedeken keresztül építette újjá magát. Meg kell találnunk a megoldásokat a tekintetben, hogy hogyan tudjuk egységben tartani az uniót, a békében, ebben a generációban. Ugyanis az Európai Unió már elvesztette a régi báját. Ez tagadhatatlan. A félelmekre és a válságba, válságra építve, illetve képzelt veszélyekre építve nem lehet az Európai Unió egységét megtartani. Ez a helytelen ösvény, nagyon sok kihívással küzdünk. Irány, egy orientációs válságot élünk. Ö, inkább a a, nagyon sokszor beszélünk arra, hogy arról, hogy hogyan döntsünk, melyik szinten döntsünk, demokráciáról beszélünk, arról beszélünk, hogy tagállami vagy európai szinten cselekedjünk. Azonban ez a vita elvonja figyelmünket attól a kérdéstől, hogy pontosan miről is döntünk, mi a döntésünk tárgya. Hogyha az európai polgár haragos, akkor nem a döntéshozatali folyamat dühíti hanem a tartalmi kérdések, a döntéseink tartalma azon döntéseink tartalma, amelyeket minden szinten, bármilyen szinten meghozunk, és ezen döntéseknek az európai polgárok életére való kihatása. Az Európai Unió amíg eredményeket hozott, és minden eredmény ismert volt, addig legi teljes legitimitást élvezett az Európai Unió. Most új tendenciát látunk, mi szerint a gazdasági kormányzási filozófia pro- probléma megoldási filozófia most már abban áll, hogy visszadobja a labdát a tagállamokra a felelősséget és a feladat megoldását is. De ez nem fog működni, ugyanis a tagállamok nem ellenőrizhetik a saját piacokat és a saját valutájukat, hanem csak közös megoldások vannak. A második dolog, van egy funkcióbeli probléma is az, az Unióban. A, bármilyen pontosan is dolgozzon az Európai Bizottság, nem válthatja fel a saját politikai pártjaink kudarcát abban, hogy az európai polgárságot nem építjük föl, és süketek vagyunk a polgárok szava iránt. Az online kérdőívek torz valóságot tükröznek, csak az érdekcsoportok tudják valóban közvetíteni a saját üzenei, üzeneteiket, és ők mondják el igazán, hogy mit gondolnak. Az új kihívások mellett kezetektől fogva strukturális problémákkal küzdöttünk, három ilyen problémánk van, a szociális pillér az első. Ezt már majdnem lezártuk a belső piac folyamatát, de még mindig 27, zárójelben 28 szociális rendszerünk van, és ez a szociális szövetet aláássa. Túlságosan nagy a mobilitása mind a tőkének, mind a munkaerőnek. Egy olyan gazdaságot építettünk föl, amelynek nincsenek határai, azonban a társadalmaknak, a társadalmaknak még mindig megvannak a határaik. Ez a négyes ipari forradalom, és itt már a társadalombiztosítási rendszerek irrelevánsakká válnak. Nagyon fontos tehát, hogy új megoldásokat teremtsünk az eltűnt munkahelyek problémáját orvosolandó. Fontos a monetáris egység, ezt le kell zárnunk, ezt a folyamatot. Az eurót egy valós közös valutává kell formálnunk. De Amunia úr, a pénzügy miniszterek, amikor erről a költségvetésről szavaznak, akkor ez csak egy üres héj, ennek nincs tartalma. És az utolsó megjegyzésem, mindjárt befejezem. Még mindig komoly függőségben vagyunk a védelem, a biztonság kérdésében másoktól, annak ellenére, hogy nagyon komolyak a katonai kiatásaink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament nevében Elmar Brok néppártot képviseli. Elmar, öné a szó. Köszönöm szépen Danuta köszönöm szépen azt is, hogy lehetőséget kapunk a mai vitára. Csak azt sajnálom némileg, hogy az én nemzeti parlamentem nincsen képviselve képviselőkkel talán, amennyire tudom az érdeket, talán érdeklődést is fel kéne kelteni. Két pontra térnék ki. Az egyik a legfontosabb pont, amit eh, hogyha a nemzeti európai parlamentek nevében beszélünk, és a nyilvánosághoz fordulunk, nagyon sok kihívás van, amit egyedül egy nemzetállam már nem tud megoldani a migráció veszélye, a globalizáció, a digitalizáció, a társadalmi következményei ezeknek a kérdéseknek, aztán a valutabiztonság eh, egy globális játszmában, hogyha 2008-ban nem működtünk volna európai szinten együtt a válság során, akkor sok európai állam csődbe ment volna. Tehát Európa nagy fájdalmakkal ezt ö, eh, eh, megakadályozta. Bizonyos országban nagyon komoly szociális ára is volt a dolognak, de azért elmaradt a csőd. És azt látni kell, hogy most 90%-kal kevesebb a migráns, mint 2015. októberében. Azért, mert európai szinte meg lehetett állapodni. Ez nem elég, persze mm, követelések vannak, ezt folytatni is lehetne, de hogyha szükség van arra, hogy Európának többet kell tennie, és sokan azt követelik Európát, egyen többet, akkor az eszközöket kell Európa kezébe adni, hogy követelni Európától, és nem eszközt adni a kezébe, vagy nem adni az eszközkezőbe, és, és elvárni a döntéseket, akkor ez nem fog működni ha azt akarjuk, hogy külső határokon több ellenőrzésre van szükség az Európai Unióban, és az Európai Tanács azt mondja, hogy tízezerrel több embert delegálunk a határőrizetre, de nem rendeljük hozzá a pénzt az európai költségvetésben, akkor nem lesz meg az eszköz. Nem lehet azt mondani, hogy Európának többet kell tennie, csak kevesebb pénzt adunk. Ez így nem működik és úgy vélem, hogy bizonyos intézményekben, bizonyos fővárosokban nem logikus módon vitáznak eh, erről a témáról, és ezt meg kell állapítani, és ez egyébként számos pártot érint, sőt, gyakran minden pártot egyes helyeken. Meg kell nézni, hogy eh, hogyan tudunk ellenőrzés révén javítani dolgokat. Úgy gondolom, és itt a parlamentben ezt többször elmentük, Végre arra van szükség, hogy a miniszterek tanácsa az, amely törvényekről dönt egy kétkamarás rendszerben, amikor jogalkotásról beszélünk, két kamaráról van szó, akkor nyilvánosság előtt ülés ezen, és a első vagy második kamaraként működjön. Mint minden rendes parlamenti rendszerben fontos, hogy a nemzeti parlamentek tudják, hogy melyik ország hogyan szavazott, hogy az Európai Parlament képviselői is tudják ezt, és még fontosabb, hogy a lakosság tudja. Európát tudjuk előre lendíteni, hogyha nem kapjuk meg az eszközöket ahhoz, hogy közös problémákat oldjuk, amit egyébként egy tagállam nem tud megoldani, hogyha nem mondjuk meg mm, igazán őszintén a, a, a helyzetet a, a lakosoknak, hogy tehát kinek mi, ki mikor miről döntött. Ezt világosá kell tenni. Hogyha ezt nem mondjuk el a, lak, a, a lakosságnak, akkor nincsen demokratikus legitimáció sem. Ezzel tisztában kell lenni, ez alapvető fontosság, és ez az európai szintre is vonatkozik. Tehát, hogyha nem adjuk meg a nyilvánosságnak a jogalkotási aktusokat a második kamara részéről, ez az egyetlen maradék demokratikus deficit Európai Unióban, nagy demokratikus deficitet, hogyha süt a nap, akkor Párizs és Berlin, miért ha esik az eső, akkor Brüsszel. Ugye? Ezt szokták mondani, és hogyha amikor problémák vannak, akkor abban nem vettek részt a nemzeti kormányok soha. Ez az egyik fő oka annak, ami történik számos európai országban. És világos kell tenni, hogy hol született meg egy döntés, hogyha mondjuk, ahogy mondom, a polgának tudnia kell, hogy hol, miről döntenek, akkor világosá kell tenni az egyes szinteket, hogy a polgár értse, mi történik. A, a legrosszabb az, hogyha keverednek a döntési szintek nagyon Világos kompetenciákra, felelősségekre van szükség. E, és világossá kell tennünk azt is, hogyha európai hatáskörül van szó a szerződés értelmében, akkor az európai intézmények döntenek, hogyha nemzeti hatáskörül van szó, akkor a nemzeti intézmények döntenek, beleértve a nemzeti parlamenteket is. Európai területen az nemzeti parlamenteket erősíteni kell olyan értelemben, hogy jobb ellenőrzési lehetőségeket kapnak a saját kormányuk vonatkozásában. Az Európai Bizottság ellenőre az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek pedig a, a tanács tagjaként a saját kormányokat kell ö, ellenőrizni. Tehát itt mindenkinek jobban kell látnia, hogy milyen kötelezettségei vannak, ezeket jobban kell végrehajtani, hogy ne fonódjanak össze a dolgok túlságosan. Itt nyilvánvaló, vannak vegyes ülések, erről elképzelések, de ez nem a jó irány. A felelősségi területeket nem szabad összekeverni. Mert világosan kell látni a polgárnak, hogy ki dönt egy buta döntés során, hogy ki felelős ezért a döntésért. Itt mindenkinek megvan a maga dolga, és adott esetben akár a sárga és narancs kártyákat a szubszidiaritás során, vagy arányosság esetében is komolyan vegyük. Itt nem arról van szó, hogy helyese a döntés. Itt igazából arról van szó, hogy egy döntési szint túllép a hatáskörén. Igen, ott lehet bizonyos eszközöket alkalmazni és állandóan a sárga lapról beszélnek. Ugye én is ott voltam, amikor a Lisszaboni szerződést megtárgyalták, és igen, és meg kell nézni a, a narancsszínű lapot is. Ezt még nem használták, ugye? Ez azt jelenti, hogy ha a nemzeti parlamentek egy adott száma a szubszidiaritási panaszban megállapodik, akkor az Európai Parlament vagy a tanács csatlakozik ezen többséghez, akkor a jogalkotási eljárásnak vége, anélkül, hogy az Európai Bizottság még tehet valamit. Úgy gondolom, hogy mi az Európai Parlamentben, hogyha a nemzeti parlamentek többsége eh, egy projekt ellen van, meg mi az Európai Parlamentben ez ellen vagyunk, akkor azt nem szabad továbbvinni. De hát ezt így kell eldönteni, erre van lehetőség. Egy ilyen folyamatot szerintem a gyakorlatba át, jobb lenne átültetni, többször átültetni, és ez segítene az együttműködésünkben is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Maldik Jéna asszony a Litván parlamentben. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos parlament. Igen, tisztelt eh, elnök, aztán kedves kolléga, a litván eh, polgárok optimistábbak az EU jövőjét tekintve, mint az EU átlag. Az EU szkeptikusok száma azonban növekszik nálunk is, főleg azért, mert nem értik, hogy hogyan is működik. És mert úgy gondolják, hogy nem a jólétet nem egyenlően osztják el. A Dán kollégához csatlakozva szeretném elmondani én is, hogy a politikusok, hogyha nem lesz népszerű egy döntés, akkor azt mondják, hogy ez az EU irányelv miatt van, és semmit sem lehet tenni, és mossák kezeiket. Ez persze paradoxonnak hangzik, de az EU közelebb kerül e, Litvániához, hogyha az emberek látják, hogy a politika alkotójaként képes sok mindent tenni, és nem csak elfogadják azt, ami történik, az EU jövőjéről van szó, és éppen ezért a, gyakran a, a mélyebb integrációra hivatkoznak sokan, de ez távol áll a realitásoktól, mert maga az integráció önmagában még nem old meg problémákat. Úgy gondolom, hogy az EU szétesését, szétválását kell megelőznünk, ehhez viszont külpolitikai változtatásokra is szükség van, és a gazdasági integrációt kell továbbvinni, és csak ezt követheti a szociális integráció, a úgynevezett szociális pillér keretében. Ez viszont gyakran nehezen működik. A szociális helyzetek a tagállamokban nagyon különbözőek, és az EU integráció erre kevésbé tud hatással lenni. a további bővítés a belső reformok függvénye kell, hogy legyen mondjuk Törökország vagy Ukrajna tagsága egy utolsó lépés lenne. Az európai projekt mellett ki kell tartanunk a polgárok érdekében, viszont bizonyos tagállamok ellen eljárások folytak, és előfordul, előkerültek a populista mozgalmak, a Brexit, stb. Minden arra mutat, hogy egyesek nagyon egyszerű válaszokat akarnak adni bonyolult kérdésekre. Bizonyos tagjelölt országokban az emberek elveszítették az illúzióikat az EU-val kapcsolatban. Egy további lépés pedig, hogy meg kell állapodnunk, milyen legyen a jövő Európája. Itt a polgároknak van döntési lehetőségük, vagy kell, hogy legyen döntési lehetőségük ebben, nem a technokraták kizárólag egyedül. A szupranacionális együttműködés és jelleg nem élvezi azt a támogatást, amit sokan gondolnak. A következő pont egy demokratikusabb Európa érdekében az tagállamok új generációja, mint Litvánia is meg kell, hogy változtassa az értékelését annak, ahogyan a helyzetünket látjuk. Ilyen módon tudunk eljutni oda, hogy Európa segít nekünk, intézményi stabilitást szeretnénk kapni Európától, de ehhez nekünk is változnunk kell Lehet, hogy utópia, amiről gyakran beszélünk, de ha meg akarjuk őrizni, ami a legfontosabb, akkor ilyen módon kell gondolkodnunk. Ezért a nem szabad elhallgatni a fájdalmas tapasztalatokat sem. Köszönöm szépen. Takocs kollega következik, az Alkotmánybizottság elnöke. Montenegro. Megadom a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! anyanyelvemen fogok beszélni montenegróiul, úgyhogy először is ki köszönöm a tolmácsoknak, a horvát nyelvű tolmácsoknak, akik segítenek abban, hogy az üzeneteim át menjenek önök felé. Először is mindenkit szeretettel köszöntök, és köszönöm hogy a montenegrói delegáció eljöhetett erre a vitára az Alkotmányozói Szakbizottságban. A montenegrói parlament ezt nagyra értékeli. Köszönöm, hogy meghívtak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos vita. Ezen a fórumon való részvételünk illetve a két szakbizottsági munka eredménye, tehát a mi alkotmányozó szakbizottságunk és polgárjogi szakbizottságunk munkája, úgy jött létre, hogy Montenegróban találkozott a parlamentben két delegáció, ahol arról döntöttünk, hogy gyakrabban fogunk találkozni. jelölt országból jöttem, ami nem sokára az Európai Unió tagjává válik. És valamennyi Európai Uniós releváns intézmény tud erről. Nagyon-nagyon régóta már hallottunk olyan fajta kommentárokat, hogy Montenegro sikeres, tagjelölt, egyrészt sikertörténetnek számítunk a Balkánon, másrészt pedig úgy értékelnek minket, hogy az európai integrációban tulajdonképpen vezető szerepet játszunk a régiónkban. Az, hogy minket így értékel a külvilág, azt is mutatja, hogy Montenegro nagyon-nagyon komolyan dolgozik azon, hogy az európai ösvényen járjunk, és az európai integráció útját járjuk. Nem habozunk, el vagyunk köteleződve ebben az irányban. Mindannyian ugyanazzal a problémával küzdünk az Európai Unióban, de úgy érzem, hogy bátorítást kapunk önöktől, és kötelességünknek érezzük, hogy ezen az úton járjunk mi is, az európai úton. Tehát a jelenlegi helyzetünkben, Európai Unióhoz vezető úton szeretném elnökünket idézni, Milot Dikanovics szavait idézni, aki egy különleges ülésen részt vett önöknél itt a parlamentben. Nagy örömmel látjuk azt, hogy a régiónk egyik országának elnökeként, ugye amely jelölt ország, ilyen lehetőséget kapott. Szorosan figyelemmel követtem ezt a mai vitát, és szeretném üzenetünket átadni önöknek. Azt várjuk, hogy az Európai Uniós választások küszöbén a megfelelő optimizmust fogjuk látni. Vagyis a lehető legkisebb problémát kívánom önöknek ebben a folyamatban. Kérem, tartsák meg az Európai Uniót, mint a jövőbe vetett közös reményünk szimbólumát. Hogyha ez nem így lesz, akkor valamennyi jelölt ország és tagország is mindenkit beér a történelem. Nem szeretnék hozzászólni azokhoz a nagyon érdekes gondolatokhoz, amelyeket ma meghallgathattam a reformok kapcsán önöktől. Nagyon fontos azonban, hogy erről is beszéljünk. De Montenegróban elmondhatom, hogy demokratikus értékekben gondolkodunk, és az európai család tagjaként nagyon hálásak leszünk a lehetőségét. És szeretném elmondani, hogy a jelenlegi instabil időszakban a Balkánon Montenegro központi szerepet játszik, ugyanis mi európaiak vagyunk a kultúránkban, a hagyományainkban, illetve a politikai pozíciónkban is. Montenegro teljes mértékben élvezi a támogatásunkat, mondta Tajani úr. Az elnökünk beszédére reagálva a parlamentben. Minden jót kívánok önöknek. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a baráti szavakat. Remélhetőleg teljesül az önök álma egy nap. Egyesült Királyság, Lordok Háza, Charles Kinul, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Attól tartok, hogy nagyon hasonlóan fogok beszélni, mint az előttem szólók. Nem régiben. Van egy régi mondás angolul, hogy a bíró csak akkor hagyja figyelmen kívül a megjegyzés, hogyha az már harmadszor hangzik el. Mégis szeretnék elismételni valamit. Először is az Egyesült Királyságban mindenki azt kívánja az Európai Uniónak, hogy haladjon előre a saját útján, és ezt komolyan mondom, ugyanis ez a mi érdekünk is. Pesgő demokratikus projektet szeretnénk Európában, amely a nyerők, a nyertesek közé tartozik, hogyha stabil és jólétben élő szomszédokat szeretnénk látni, akkor ez az egyetlen út, a békés Európa útja, ez nagyon fontos, hiszen ez az a folyamat, amelynek során több problémát meg kell oldanunk ahhoz, hogy ez a pesgő demokratikus folyamat továbbra is fennálljon. Nagyon sok problémát látunk, és köszönöm ezt a jelentéstervezetet. Ezt mindenképpen meg kell tárgyalnunk, nagyon sokféle véleményt hallottunk, de volt egy közös téma, ami minden egyes felszólaló említett, miszerint, hogyha nem változtatunk semmit, az nem bölcs döntés. A második dolog, a parlament elkötelezettsége. Az Európai Unió beli szakbizottságunkban, a Lordok házában én elkötelezett európai vagyok. Nagyon sokat utazunk, nagyon sok parlamenti delegációt fogadunk Londonban. A Brexit folyamat során is így volt ez. És Roger és én is itt vagyok, ez egy csapat, illetve Michael J. is itt van más ügyekben a parlamentben. És hogyha meghívást kapunk ilyenfajta fórumokra, mint ez is, és a koszák re is meghívást kapunk, akkor ez nagyon fontos lesz a számunkra, ugyanis parlamenti képviselőként a szomszédos régiókban közös érdekeink vannak, és közös aggodalmaink, amelyeket már mások is említettek, például a biztonság egy ilyen pont, és ezt meg kell beszélnünk. A védelem a másik ilyen pont, nagyon nehéz keleti határ problematika van az Európai Unióban, ez nekünk is fontos. Közös aggodalmunk a gazdaság területe is, illetve a pénzügyi szolgáltatások függetlensége. Az éghajlatváltozás is közös aggodalmunk, és számos más példát is említhetnék. Amikor a közös aggodalmainkról beszélek, akkor természetesen közös nevezőre is kell jutnunk. Ez mindannyiunk, minden polgárunk számára fontos. Köszönöm. Köszönöm. szépen. Biztosíthatom, hogy itt a bizottságban felelősséget válunk azok pontokkal kapcsolatban nem említett ide tartozik az EU jövője, és mindenek előtt az Európai Parlament képviselőként lehető leggyorsabban szeretnék az EU-UK delegációt, Egyesült beli delegációt felállítani, hogyha Brexitre kerül sor. Örülök, hogy ez a válasz, mondja a képviselő Angliából, örülök, hogy erre lehetőség nyílik. Korlaten Titus úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha Európa jövőjéről beszélünk, Bukarestben két dimenzióban látjuk ezt. Először a közeli jövőt, ez természetes, hát eh, mi eh, leszünk a soros elnök 2019 első fél évében, tehát nagyon konkrét feladataink is vannak, de hosszú távon is vannak lehetőségek is, kihívások, ezeket próbáljuk kezelni és megoldani. Ehhez kívánunk hozzájárulni a román elnökség alatt. Most Európa jövőjéről beszélve még egyszer szeretnénk aláhúzni, hogy egy közös jövőről beszélünk. Ez az alapja a vitáknak, hogy egy közös jövőről beszéljünk. Ez politikai szándékot igényel, stratégiai gondolkodást, közös bölcsességet, hogy úgy mondjam. Igenis, erre szükség van, mert kompromisszumokra is szükség van, amiben lehetőleg befogadjuk az összes érdeket az összes tagállam részéről, de el kell kerülni a megosztást Európán belül. Utoljára utolsó sorban a feladataink, a felelősségeink és hát az őszinteséget itt nem szabad szem előtt éveszteni. A román elnökség célja az, hogy a legfontosabb témát kezelni tudjuk, mi ebben közvetítőként kívánunk szerepet vállalni, nemzeti vagy regionális perspektíváink is vannak természetesen, de összeurópai érdekeket kell szolgálnunk. Én mit már elmondtam, bonyolult helyzet áll fenn, és különböző kihívásokat kell kezelnünk március végén. A Brexit az első nagy lépés. Igen, tisztelt képviselőtársamra hivatkozva Lidl a képviselőtársamra, látva, hogy bonyolult a helyzet, de azért a reményt nem adjuk fel, és miközben persze az Egyesült Királyság döntését tiszteletben kell tartanunk, aztán a következő a jövőbeli költségvetést illeti, megint csak ebben a szemeszterben folytatódik ez az európai választási kampány, ennek a lezárása és hát júniusban új parlament, és mi leadjuk az elnökséget. Ami a választást illeti, egy dolgot mindenképpen meg kell említeni, lehet, hogy ki más perspektívől, mint ahogy eddig ezt kezeltük, a politikai családok érdeke az volt, hogy lehetőleg sok szavazatot szerezzenek, és azzal törődtek, hogy hány képviselőt delegálnak a parlamentben a néppárt, szocialisták, ALDE, stb. stb. Ezúttal úgy gondolom, hogy másról van szó, sokkal fontosabb lesz az, hogy a pro-európai erők nagy többségre tegyenek szert az Európai Parlamentben ez egy paradigmaváltást igényel, és nem vagyok biztos abban, hogy politikai szempontból ebből a perspektívából kiindulva tudjuk végig gondolni a dolgokat. Számunkra az a lehetőség nyílik, hogy támogassuk vagy felajánljuk az Európai Uniónak a következő öt éves periódus, a 2019 és 2024 között hogy miket érünk el májusban, Szebenben, Nagyszebenben lesz egy tanács, ahol erről fogunk beszélni a következő öt évről. Jó partnerségre törekszünk Horvátországgal, Finországgal a Trion belül, de most az osztra, mostani elnökkel, Ausztriával is beszélünk, tárgyalunk, együttműködünk, és szeretnénk a jövőli prioritásokat alásni azt a versenyképesség, a kohézió, igen, nyilvánvaló a kohézió, mert egy sor tagállam számára ez még mindig alapvető felvetés. A második a biztonságosabb Európa. Terrorizmusról beszélünk, migrációról beszélünk, és amit a brit parlament második képviselője említett, a biztonsági kihívások Kelet-Európa felől jelentkeznek. A harmadik pont globális játékos, globális szereplő, a negyedik pont pedig a nagy kihívások, és az én bizottságom javaslatai alapján foglalkozni fogunk a tolerancia, xenofóbia, populizmus, az antiszemitizmus és a gyűlöletbeszéd elleni fellépés. Egyébként pedig különböző európai intézményeket tárgyalunk, az Európa Tanácssal, az Európa Parlamenttel, stb. az Európa Parlamenttel, és a jelentés is készül erről, ezt megvizsgáljuk a tagállamok szintjén, és el kell, hogy mondjam, nagyon komoly aggájaink vannak a jelenlegi helyzet miatt ezen a területen, és ezért kíván itt a román elnökség egy prioritást megjelölni. Két utolsó megjegyzés az az európai folyamat hitelessége. Itt különböző kihívásokról beszélünk. A mi országainkban ez fontos, hogyha a polgárinkkal tárgyalunk, igyekszünk elmagyarázni, mi az, ami európai, stb. És itt vannak elemek, ezekre ügyelni kell. Ez adott esetben kisebb bizalomhoz vezethet az európai projekttel szemben. Mondok egy példát erre hogyha egy-két tagállam elutasítja folyamatosan a döntéseket, a, tehát két tagállam nem juthat be a Schengen övezetbe. Nem kritériumok alapján utasítják el egy-két tagállam, hanem politikai, esetenként gazdasági megfontolások miatt. Ez a mi román társadalmunkban egy frusztrációt okoz az európai fejlődéssel szemben. Hogyan tudom én ezt elmagyarázni? Hogy tudom konszolidálni a pro-európai érzést, bár ez még mindig erős. Tehát itt vannak különböző típusai vannak eh, annak, hogy hogyan tudjuk megérteni az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát utoljára, de nem utolsó sorban beszélni szeretném még arról, beszélni kell arról, hogy ne legyünk felületesek, menjünk mélyebbre, amikor a tagállami realitásokat akarjuk megérteni, a Európai Unió környékén is a valóság gyakran eltér attól, mint ami a sajtóban szerepel. És nézzük meg például, nem csak délen, nem csak a Balkán államokról van szó természetesen, de a keleti dimenziót is vizsgáljuk meg. Itt vannak országok a szomszédságunkban, Moldováról is kéne beszélni, mert nagyon bonyolult helyzet van, árnyaltabban kéne ezt közelíteni, sokkal más az, sokkal inkább eltér attól, mint ahogy a most első látásra tűnik. Én azt gondolom, hogy Európán belül a megosztást el kell kerülni, főleg az új megosztást. Erre figyelnünk kell, amikor döntéseket hozunk. Köszönöm szépen, Cseh köztársaság, Janc Kopecsek. Děkuji za slovo a dobré odpoledne. Baví... Köszönöm szépen, jó napot kívánok! A mai napon az EU jövőjéről beszélünk, hogyan képzeljük el az EU-t. Én úgy gondolom, hogy minden nemű sikeres terv megköveteli, hogy lássuk azt, hogy most mi történik az EU-ban és adjuk fel az álmodozást, mert vannak, akik még mindig álmodoznak. Ha feladjuk az álmodozást, akkor láthatjuk majd, hogy a polgárok többsége nem azonosul a jelenlegi integrációs intenzitással és mélységgel, a túl szabályozással sem tud azonosulni, és a polgárok által küldött jelzések az európai politikusok irányába különbözőek, de azért Számos döntés született itt a Brexit, vagy az alkotmány elutasítása, vagyis a politikai integráció további elmélyítése konfliktusokhoz vezet az EU-n belül, és ezek csak erősödni fognak, és ezek a konfliktusok a végén egész Európát veszélyeztetik. Az EU az én véleményem szerint jelentős átalakuláson kell, hogy átmenjen, Először is látnunk kell azt a tényt, eh, amiről itt beszéltek, hogy nincs olyan, hogy európai demosz. Eh, eh, nem gondolhatjuk, hogy a nemzetállam a legnagyobb veszély Európára nézve, ugyanis Európa konfliktusa nem a nemzetállamok miatt alakult ki soha régebben, hanem ideológiák miatt, amelyek eh, az egyének eh, szabadsága ellen voltak. Ez vezetett a tragikus konfliktusokhoz, nem önmagában a nemzetállam. Ez az átalakulás azt kell, hogy biztosítsa, hogy eh, hatáskörök, amelyek nem hatékonyan működnek európai szinten, visszakerüljenek a nemzeti szintre. Véleményem szerint az EU-nak kevesebbet kellene tennie, de az sokkal hatékonyabban. És világos, hogy számos vélemény van a szakpolitikai ügyekben, és azon módokról, hogy hogyan történjenek dolgok. Ezért Európa számára fontos, hogy elfogadjuk a, a több típusú Európát, vannak orsz, több sebességes Európát, vannak országok, amelyek elmélyítenék az integrációt, és azok, akik ebben nem akarnak részt venni, azok nemzeti szinten is tehessék meg, hogy hatékonyabban működjenek. Tegnap részt vettem egy interparlamentáris ülésen, ahol gazdasági témákról tárgyaltunk, a nemzeti parlamenti képviselők részvételével, és a nem európai parlamenti képviselők is jelen voltak, és számos vélemény hangzott el a gazdasággal kapcsolatban, még kommuni, kommunista vélemények is elhangzottak képviselők szájából, akik egy ö, titanikot látnak Európában, egy elsőjedő hajót. Aztán vannak olyan képviselők a nemzeti parlamentekből, amelyek azt mondják, hogy túl nagy az adósság, és el kell kezdeni leépíteni az adósságot. Tehát nagyon sokféle vélemény van, nagyon nehéz ebből egy észszerű kompromisszumot kialakítani. A tagállamokra kell bízni, hogy válasszák meg a saját útjukat, és tegyék lehetővé az együttműködést, amennyire éppen akarnak nem akarom rákényszeríteni véleményemet egy portugál kommunista képviselőre, és nem lenne jó a cseh köztársaságnak természetesen, ha nagyobb lenne ott az adósság, ezt nem kívánom, nem tudom támogatni, de természetesen az jó lenne, hogyha nemzeti parlamentek nagyobb hatalmat kapnak. Azt gondolom, a nemzetállamok szerepe az európai politikában való részvétel során nem elég nagy, itt vannak a sárga lapok, meg a hasonló megoldások, ezek nem hatékonyak, kevésbé élnek vele. Mi valamennyien úgy gondoljuk, hogy hasznos, számukra, hogy találkozunk és elmondjuk a véleményünket, de itt az ülésen is azt láttuk, hogy nagyon különböző széttartó vélemények vannak. Nagyon nehéz lesz itt közös álláspontot kialakítani. Ezért kéne lehetővé kéne tenni a tagállamok számára, hogy olyan szinten integrálódjanak, amennyire ezt ők maguk szeretnék. A nemzeti parlamenteknek meg kell adni a lehetőséget, hogy eljátszák a saját szerepüket. Ezzel csökkentenénk az EU demokratikus deficitjét. Ezt egyébként még a leg keményebb pro-európaiak is bevallják, hogyha nem adjuk fel az európai szuperállam álmát, ami nem reális véleményem szerint, ezt már sokan belátták a tagállamok közül is, és ha nem kezdjük el újjáépíteni az EU-t a kormányközi együttműködés alapján, akkor nem fogunk tudni haladni, és az EU elveszíti az európai polgárok bizalmát, és egyre több populista párt keletkezik, amely magához ragadja ezeket a témákat, és a politikai pártok a régi és az új tagállamokban egyre inkább erősödni fognak, mert a hagyományos politikai pártok nem tudják belátni, hogy az európai integráció folyamat a projektje, túllépett az optimális szinten. David Lucas, Spanyolország. Buenas tardes. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit a délután során. Mindeneket köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, hogy lehetővé teszi a számunkra, hogy vitát folytassunk az európai jövőről. köszönetet mondanék kollégánknak is, hogy elkészítette a jelentését. Az utóbbi 60 évben az volt jellemző számunkra, illetve ránk, hogy képesek voltunk álmodozni. Ugye korábban háborúban voltunk, már pedig sikerült békét teremteni, erős intézményeket felállítani, létrehozni az Európai Parlamentet, és európai polgárokká váltunk. Ennek fényében szeretnék válaszolni mindazoknak, akik folyamatosan bírálják az Európai Uniót, és akik, ha nem is szisztematikusan, de mégis gyakran az Európai Unióra terhelik a tagállami kudarcaikat. Éppen ezért most mindenek előtt szeretnék arra emlékeztetni felvezetésként, hogy az Európai Uniót a sikerek jellemzik, és a jövőben is így lesz. Számos szereplővel, külső szereplővel találkozik az Európai Unió manapság, és sokan mondják azt, hogy az Unió nem halad előre. Ha most a költségvetési képességekre koncentrálunk, és egyéb alapvető képességekre, mit látunk? Illetve azt, hogy például a szociális kérdésekre is választ kell, hogy adjon az Unió az európai polgárok elvárásainak megfelelően. Arra kell törekednünk, hogy minél közelebb hozzuk az uniós polgárokat az Európai Unióhoz. És ezen kívül, és mindennek a fényében, a tagállami kormányok nem tehetik meg azt, hogy az Uniópa, Unióra terhelik mind azokat a dolgokat, amelyekről dönt az Unió. Ne felejtjük el, hogy az Európai Uniós döntéshozatal a tagállami döntéshozatalon keresztül valósul, valósul meg. Az eszmecserét tovább kell folytatni az Unión belül, és itt az ideje, hogy az Európai Uniós kormányok módszeresen elkerüljék azt, hogy mindenel az Európai Uniót vádolják be, mind azon felelősségi körekbe, amelyekben a felelősség őket terheli. Egy évvel ezelőtt az Európai Tanács vitáma, vitát indított márciusban visszatkoztunk arról, hogy milyen jövője lesz az Európai Uniónak. Persze más perspektívákból vizsgáltuk meg a kérdést, de kettők fő következtetésünk volt. Először is az hangzott el, hogy az európai polgárok Európáját kell létrehozni. Szeremon kollega beszélt a közvéleményről. Valóban a helyi önkormányzatokkal és a regionális önkormányzatokkal kell együtt dolgoznunk ahhoz, hogy az Európai Unió építkezni tudjon. Azaz az Európai Uniónak meg kell jelennie, jelen kell folyamatosan lennie az önkormányzati alapszinteken. A helyi önkormányzatokat, legyenek azok településiek vagy regionálisak, hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy létrejöjjön az európai polgári tudat. Erre van igény az európai polgárok részéről. És végezetül aggódom. Aggódom, hogy az euró szkepticizmusból átéptünk gyakran az erofóbia kategóriájába. Léteznek olyan pártok, politikai pártok Európában, amelyek azt szeretnék ö, ugyanakkor, hogy az Európai Parlament még nagyobb szerepet kapjon. Almunia úr is beszélt arról, hogy adott esetben az ember egy sor eseményt kiaktázzon, ugye a Brexitet, a pénzügyi válságot is itt tovább, azért, hogy új megoldásokat találjunk meg a migrációs áramlások mit jelentenek? Azt, hogy más országokban szenvedő emberek indulnak el, hagyják ott a hazájukat is közepette. Az Európai Unió mindig is befogadó volt a migráció számára. A szolidaritásra továbbra is aktualitása van, szolidárisaknak kell lennünk más világ régióival, és ennek keretében kell, hogy válaszokat adjunk, de ugyanakkor igazságos módon kell, hogy ezt megtegyük, mindenkinek tudnia kell, hogy a határaink mit jelentenek, de akkor, amikor egyesek menekülni kényszerülnek, kedven bölcsnek kell lennünk ahhoz, hogy, hogy a gondolatiság, a logikusság alapján kezelítsenek meg humanitárius alapon a migrációs kérdést, a menekültség státusznak a kérdését. Több Európában szükség, mert az európai problémáknak a megoldására több európai felhatalmazásra van szükség, több olyan kompetenciára, amelyekben az Európai Unió el tud járni, és azok, akik korlátozni kívánják az unió fellépését, törékenyíteni kívánják az uniót, azok veszélyeztetik mind az uniót, mind pedig a polgárokat. Most pedig Mayra Magines következik az Európai Parlament elnöke. Köszönöm szépen. Több megfigyelést hallgattam, nem voltam itt délután ebben a teremben, de tájékoztattak az asszisztenseim a vita folyásáról nagyon heves vita volt ez, természetesen Hübner asszonynal is sokszor találkozom. És gyakran feltettem a kérdést, hogy tulajdonképpen miért versengünk egymással, noha arra kaptunk felhatalmazást a polgároktól, hogy ugyanazt a feladatot végezzünk minden intézményben. El kell gondolkoznunk tehát azon, hogy itt, parla- itt a parlamentben és otthon a tagállami parlamentekben hogyan is látjuk ezen intézményes munkánkat. Egy kicsit mindig aggódom, amikor olyan megjegyzéseket hallok, hogy nem lehet értelmes kompromisszumra jutnunk, pedig ennek az ellenkezője igaz, csak a kompromisszumok mentén lehetnek eredményeink. Az Európai Unió kulcsa ez, ez nem azt jelenti, hogy gyengék vagyunk, hanem azt jelenti, hogy pragmatikusak vagyunk, különben soha nem jutnánk semmire. Például láthatják, hogy én is például megpróbálom most megvédeni a szememet erre a nagyon erős fénysugárra, ami most az ablakból ide egy elvakít a tagállami parlamenti kollégáknak köszönöm a felszólalásokat, és a regionális és lokális szint is nagyon fontos szerepet játszik, ami jelenlegi és jövőbeli Európát illeti. Az egyik előny, és itt nagyon-nagyon kisbetűkkel beszélek az előnyökről, az egy, a Brexit egyik előnye idézőjelben, előnye az, hogy egyre több információnk van az Európai Unióról arról, hogy szabad a mozgás, nagyon sok szabadságunk van, még az a háziállataink is szabadon mozoghatnak. Ezeket egyszerűen nem vettük észre, amíg az Európai Unión belül voltunk. Nagyon sokat beszélünk szabályozásról is, de ezen szabályozás nélkül nem maradnánk életben, hiszen talán itt maradnánk a világban, de nem lennének fejlettek a társadalmaink. És nem fogadom el azt sem, hogy az Európai Uniót állítólag elutasítanák a polgárok. Én inkább a Brexit fölött tennék fel kérdéseket ehelyett, és a saját tagállamomból is hallottam felszólalásokat, de azt gondolom, hogy az írek is nagyon fájdalmasan szenvednek most ettől a Brexit-től. Azt hiszem, hogy most már a szolidaritás fogalmát is jobban értjük a Brexit után, hiszen azt látjuk, hogy óriási a szolidaritás a 26 tagállammal, ugye inkább arra gondolok, hogy a kompromisszum fájdalmas út lehet, de a megoldások útja. Remélem, hogy az Európai Uniós választás európai ideákról szól. Nagyon gyakran nem ez a helyzet, ugyanis a politikusaink inkább hazaüzennek, de talán a Brexit ezt is megváltoztatja a májusi választások kapcsán. Európai értékekről tudunk beszélni, és feltehetjük azt a kérdést, hogy hogyan válaszoljunk például olyan kérdésekre, hogy az Európai Unió túloz a tevékenységekben, és ne szemellenzősen hajtogassuk a saját igazunkat, hanem hallgassuk meg a többieket is. Néha igenis hasznos, mielőtt döntést hozunk, hogy nyissuk a gondolkodásunkban. Ezt magamnak is nagyon sokszor elmondom, és másoknak is. És Hübner asszonynak köszönöm, hogy amit elmondott, hogy valóban nagyon örülök, hogy mindenki eljött a tagállami parlamentekből, a kozákban is ezen dolgozunk, erősebbek vagyunk, hogyha összefogunk. Ez egy nagyon egyszerű igazság, a civilizációk alapja ez az igazság, és ez egy fontos reflexió, gondolkodás a különböző tagállamokból érkezett kollégák körében. Fontos az, hogy ne úgy menjünk ki ebből a teremből, hogy visszagondolunk erre az ülésre, és azt mondjuk, hogy mások azt gondolták, én viszont ezt gondolom, hanem inkább nyissunk. Kérdezzük meg azt, hogy mit szeretnénk, hogy Európa hogy nézzen ki. Például az éghajlat változás, a polgárok jogai, nagyon fontos, hogy legyen valamilyen vezetés, az én tagállamom is ezt értékelni. Azt hiszem, hogy a polgáraink kedvéért fiatal nők és férfiak kedvét, akik elmennek remélhetőleg szavazni. Nagyon fontos, hogy az ő kedvükért erős vezetők legyünk, és az Európai Uniónak legyen egy víziója. És amit pedig már elértünk, ezt hangoztassuk is, és ne csak azon sírdogáljunk, ami nem működik. Hiszen nagyon-nagyon sok dolog igenis működik, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy amikor azt látják, hogy az egyik tagállam rendkívül komoly nehézségekkel küzd azáltal, hogy menni akar, akkor az is kiderül, hogy milyen mély volt az, ez, ennek a tagállamnak az integrációja. Köszönöm szépen, kollégák. Köszönöm. Még mindig van egy felszólalónk a spanyol szenátusból. Üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm ezt a mai vitát. országban egy konszenzus alakult ki a politikai pártok között az európai projekteknek a javára. De hát van egy különbség a módozatban. Sok szó esett a fiatalokról a mai napon, mennyire fontos az ő fellépésük, szerepük a jövő fényében. Akkor, amikor válságról van szó, az önazosságnak a válságáról beszélhetünk. Mit is jelent az, hogy európai valaki a világban ma? A demokrácia, a szabadságok, az egyenlőség, az emberi jogok, ezek azok a területek, amelyek ö, jól mutatják az Európai Uniónak a létét és jelenlétét, és meggyőződésünk, mélységes meggyőződésünk, hogy a válság előre tolta azt, hogy bizonyos dolgokban hiányzik az európai intézményrendszerben a struktúra, a nadrágszi politika leépítette a jóléti államot, márpedig a jóléti állam talapzata az államainknak a különböző szociális ellátásokkal, szociális minimokkal és a demokratikus társadalmainknak e, ezek nélkülözhetetlen elemei az európai polgárság nem engedheti meg, hogy a különböző eszközrendszerét az uniónak leépítsék, hogy kirekesszenek embereket, több millió embert meg kell állítani azt, hogy számos projektet nem lehet véghez vitni, ez veszélyezteti az Európai Uniót. Az autoritár megközelítések romboló hatásúak. És mindent megteszünk azért, hogy véget vessünk a korrupt rendszereknek, és amely aláássa a rendszerünket. A liberális rendszer kell itt említeni, és hát látjuk azt, hogy mit történik az éghajlat változás tekintetében is e, mérgességet, dühöt, bizonytalanságot, sőt félelmet élnek sokan, és sokan arra gondolnak, hogy a felelőseket nem lehet megtalálni, és nehéz védekezni is. Nehéz azt is lát, nehéz gondot okoz az is, hogy a pénzügyi rendszer lehetővé tette a legnagyobb gazdasági koncentrációt, a pénzügyi koncentrációt, és ez rendkívül veszélyes. Az Európai Uniónak vissza kellene történni, lépnie az alapító atyáknak az alap elképzeléséhez. Szükségük van -e az Európára? Igen, mindannyian igényt tartunk erre? Igen, de arra kell, hogy szert tegyünk, hogy új szinergiák jöjjenek létre, és a szuverenitások fokozottabban legyenek érvénybe juttók, és a kormányok szuverenitása egymást erőt, egymást erősítse, és a horizontnak világosnak kell lenni, a demokrácia, a szolidaritás, a szociális jogok, a polgári jogoknak kell érvényesülni, modernizálni kell mindezt, és mögünk mögött, magunk mögött kell hadni, hagyni az elavult mászrisi szemléletet, bátraknak kell lennünk, és tovább kell bátorítanunk az intézményi előrelépéseket. Elszántak vagyunk abban, hogy demokratikus térséget hozzunk létre Európában, mert úgy gondoljuk, hogy a népeink nem szabad, hogy a nadrágszi politika és a válság között tudjanak csak választani. A nőknek a szerepét is kiemelném, a nő mozgalmaknak a fellépését is. Ez is elősegítette, hogy az alkotózó rendszereknek véget vetsünk. A szabadság, a gaz, szociális és gazdasági szabadság nélkülözhetetlen, és ugyanígy a nők jogainak érvényesülésében is. Speak. Ramon Hauregi kíván még egyszer hozzászólni. La, la Köszönöm szépen. Mindenek előtt Ugye elnök asszony azt javasolja, hogy egy rövid ö, szintézist fogalmazzak meg néhány percben. Először is, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak a Nemzeti Parlamenttől örülök, és köszönöm szépen az együttműködésüket, nek, és kiváló gondolat volt, gondolom az, hogy így összeüljünk és együttesen gondolkodjunk ezen különböző elképzeléseken. Ö, amit hallottunk, ö, az micsoda? Az, hogy ö, ö, egyesek se kértek -e több Európát, viszont kevesebb Európát többen kértek. Nem hallottuk olyan diskurzus, amely ugyanakkor radikálisan ellenezte volna az Európai Uniót. Ez fontos dolog, még akkor is, hogyha jelentős a kontraszt a különböző vélemények között, a tekintetben is, hogy milyen Európát tartanánk a részünkről kívánatosnak. Egy jobb Európa, egy olyan Európa, amely felülkerekedik a régi problémáin, a szociális problémákon és így tovább, mindez beleilleszkedik abba a kapcsolatrendszerbe, amelyet kialakított az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek. Megkérez asszony megfogalmazta és Guerrero kollégám és barátom, és egyben honfitársam is megfogalmazta azt, hogy Európáról beszélünk, de szinte időnként úgy beszélünk Európáról, mint a kettő ellentétes tábor lenne, márpedig ez nem így van, ugyanazon az úton járunk mindannyian, nincsen kettő út, nincsen dikotómia a különböző elképzelések között, nincsenek ellentétes, antagonisztikus vélemények, konstruktívaknak kell lennünk, építkeznünk kell, és vegyünk figyelembe két nagyon fontos dolgot. Az egyik az, hogy hogyan lehet a legszélesebb részvételt biztosítani a nemzetközi vagy a nemzeti parlamentek részéről az európai szemeszternek a keretében. Ehhez arra van szükség, hogy demokratikus legyen a részvétel az irányításban, az európai governance-ben. Az európai deficitek, hiányok léteznek, de ezeket orvosolni kell. Egy, kettő, a demokratikus folyamatok az Európai Parlamentben léteznek, és arra van szükség, hogy a nemzeti parlamenteknek a részvétele még erőteljes legyen, nem csak az szubdizásnak az érvényesítése révén, hanem a részvétel egyéb formái megoldásában is. Továbbá tovább kell erősíteni a regionális és a települési szintű önkormányzatoknak a közreműködését a régiók bizottságáról szó esett, de nem csak erről az intézményről. Emlékszem arra, hogy, illetve visszaidézném, emlékeztetnék Írország és más országoknak a hozzászólásaira. Nagyon lényeges az, hogy kiemeljük, mennyire foglalkoztatja a számos kollégánkat a Brexit. Írország a határ problémáját hozta fel, mások megemlítették a roadmap-et, az úti tervnek a hiányát, az Egyesült Királysággal való továbbhaladás tekintetében, a mások aztán a konstruktív terveket hiányolták az Egyesült Királysággal. Tehát egy új kapcsolatrendszer van kialakulóban, ezt létre kell még hozni, ennek egyedinek kell lenni, kivételesnek kell lenni, mármint kivételes jellegűnek, mármint sem fontosnak, és nem szabad, hogy ne jussunk előre, megállapodásokat kell kötnünk. Kiemelem a nagy témaköröket is, amelyek felmerültek itt, többek között a szociális pillére utalhatok, illetve arra, hogy a felelősségköröket meg kell osztani a tagállamok és az unió között. Ezen kívül nem szabad, hogy egymásnak essünk, és egymást ezzel is azzal vádoljuk a méltóság. Meg kell, hogy mutatkozzék a munkánkban az egyenlőségnek a feltételei. Szóval úgy mondanám, hogy nem szabad övön aluli ütéseket adni. Erre emlékezünk. ezt tartsuk szem előtt. mindannyian felelősek vagyunk a jövőért. Ami az éghajlatváltozást illeti. A Dán parlamentnek a képviselője beszélt erről a témáról, meglepődtem, mert mint egyfajta vádpont fogalmazott ez meg az Unióval szemben. Értem azt, hogy Dániából származóan kritikus a megközelítés, de az összes harmadik országgal kapcsolatosan a kapcsolatrendszerében az Unió igazán úttörő szerepet tölt be. Gondoljunk itt a kibocsátás témájára, gondoljunk az alternatív energiaforrásokra, de ugyanakkor értem azt is, hogy az éghajlatváltozás aggasztó minden Európai Uniós állam számára, és a kérdés az, hogy hogyan lehet tovább lépni a nyolcas bekezdés a jelentésben szól arról, hogy a tanács hogyan tud fellépni jogalkotási eszközökkel. Kritikák hangzottak el a nadrágszi politikával, a megszorításokkal kapcsolatosan. Ezek megalapozott bírálatok, mert hogy nemzeti hatáskörről van szó, és hát e tekintetben óriási eltérések vannak az uniós országokon belül, vagy azok között. Nagyon fontos, hogy kiemeljünk olyan országokat, mint Montenegro vagy Törökország, amelyek hozzászólásaikban megható hozzászólások voltak ezek, arról szóltak, hogy mennyire fontosnak tartják a csatlakozást. Török kollégánk ö, említette a különböző megközelítéseket a e témában. Romániát is hallottuk, és elhangzott egyik képviselőjüktől az, hogy meg hogy a differenciált megközelítés nagyon fontos. Nincs más lehetőség, nincs másnak esélye, mint hogy az európai konstrukció koncentrikus körökből építkezik. Talán az ERO övezetből kiindulva, talán más konstrukcióból, és aztán további térek, terségek alakulnak ki, szélesednek, baráti kapcsolatokból is kiindulva, ott van ugye Norvégia, Svájc, és így tovább. Tehát ezek olyan eszközök lehetnek, amelyek csak úgy, mint a megerősített együttműködés nélkülözhetetlen eszközök lesznek az európai konstrukcióban. És hát még egy dolog. Van egy olyan vélemény, egy olyan iskola, hogy úgy mondjam, amely egyre inkább a többséget képviseli, ha bár természetesen tisztelten nyilatkozom a kisebbségi véleményekről is, szóval kialakult egy olyan vélekedés, amely azt mondja, hogy ez egy széles út, amelyen haladunk, és amelyen haladva jobb Európát kívánunk elérni, hatékonyabbat, gyorsabban reagáló, amely képes lesz arra, hogy a előttünk lévő kívásokra választ ad. Egyetlen üzenettel szeretném ezt kiegészíteni. 2008 valamikor a válságok jelentkeztek, eh, és a nagy probléma az volt, hogyan mászunk ki ebből a válságból, a válságokból, mit kell csinálnunk, de amit Joaquin a mondott, az is fontos, az egyik a szakpolitikai terület, ahol dolgunk van, de a másik, hogy hogyan csináljuk ezt. Ezért is van, hogy az önök hozzájárulásai, hozzászólásai, Autyin is azt mondta az elején, hogyan képes a demokráciába vetett bizalmat erősíteni, hogyan tudjuk bevonni a polgárokat a szubszidiaritás eh, és nagyon fontos természetesen a folyamat maga. Ez jelentkezett az összes hozzászólásból. Tehát az az üzenet, amit mi politikai vezetőként küldünk, mert politikai vezetők vagyunk itt a teremben, jobban meg kell értenünk, hogy milyen impulzusok érnek bennünket, és hogy mit várnak a polgárok európai változás címszó alatt, és hogyha visszatérünk haza, akkor ezeket az üzenetet kell magunkkal vinni. Az a feladatunk, hogy az emberekkel beszéljünk, hogy fejlesszük a párbeszédet, és nem tudunk változást eszközölni addig, amíg az embereket nem nyerjük meg magunk mellé. Ez a dolgunk, mert ezért választottak meg minket mindkét parlamentben. Ez volt a nyilvánvaló üzenet. További két percet szállnék arra, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy hol tartunk valójában a jövő évi választások előkészületeivel. 23 és 26 között lesz májusban a választást, az időpont megvan a méretet tekintve, és döntés született a parlamentben 705 képviselőt választunk az Európai Parlamentbe. Az a döntés is megszületett, eh, hogy milyen arányok mentén osszuk ezt meg a tagállamok között, eh, ezt az általános számot. Tehát eh, előkészítettük a választásokat, ilyen szempontból a rendeletet is módosítottuk az európai politikai pártok és alapítványok vonatkozásában egy új biztosunk is van, aki az új elemről beszélt már a változások kapcsán a kockázat, amely a Cambridge Analytica esethez vezetett, végül is kezelendő részünkről is meg kell védenünk az európai választásokat a visszaélésekkel szemben. Az a személyadatokhoz való hozzáforrás személyadatok védelme nagyon fontos. E, erre ügyelnünk kell. Itt tartunk most, és abban bízunk, mint meg Guinness asszony is elmondta, Nagyra becsüljük az önök támogatását. A jövőbeli választásokat tényleg európai választásra kell tenni, hogy Európáról döntsenek az emberek. Nyilvánvalóan vannak hazai, belföldi ügyek, amelyekről dönteni kell, de nekünk Európáról kell beszélnünk az európai választási kampány során. Egyszerűen azért, mert egy konstruktív parlamentre szükség a jövőben is, és tényleg egy európai bizottságot is kell alakítanunk még jövőre. Itt van az Egyesült Királysághoz fűződő kapcsolatunk. Nem hanyagolhatjuk el a következő évet, és van még egy néhány ülésszakunk áprilisig, nagyon sok a munkánk, nem dőlhetünk hátra. Gyakorlatilag szeptemberig áll fel az új parlament, tehát július ott is erre kell szánnunk, vagyis azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkoznunk, hogy jó állapotba hozzuk Európát, hogy működőképes legyen jövőre, jövőre is. És természetesen vannak folyamatok, amelyek még inkább rombolóak lehetnek, ezeket kell megakadályoznunk, és erre szolgálnak a legfontosabb európai intézmények. Ezzel lezárom az ülést. Köszönöm szépen, hogy részt vettek, és és nagyszámú tagállam volt jelen, a németek nem jöttek el, már panaszkodott, nem tudtam, hogy nem jönnek, de itt voltak, de számos kolléga érkezett, tagjelölt országokból is voltak kollégák. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. Úgy gondolom, hogy tényleg jó, világos vitákat folytattunk, és ez segít nekünk abban, hogy a jelentés végleges formáját elkészítsük. A jövő Európájáról folyó vita folytatódik. Kellemes hazautat, biztonságosat mindenkinek.